a Mindenkinek szép jó napot kívánok. Megkezdjük ezt a fontos délutáni programunkat az ITRE szakbizottság ülésének keretében. Három és fél óra áll rendelkezésünkre, hogy munkánkat elvégezzük a mai délután folyamán, tehát 18.30-ig áll idő rendelkezésünkre. Minden jelenlévőt emlékezhetnék arra, hogy ez a meghallgatás négy részre oszlik, tehát a nyílt internet, aztán az egységes uniós engedélyezés, aztán a spektrum frekvencia kérdés, illetve a barangolás roaming témaköre. És akkor azonnal a közepébe is csapnánk a dolgoknak, hogy a késedelmes kezdést behozzuk, Éppen ezért minden további minden további halogatás nélkül megadám a szót a távközléses csomag előadójának, Pilárnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék mindenkit üdvözölni ezen a meghallgatáson, amely az Egységes Európai Távközlési Piacra vonatkozó bizottság javaslattal foglalkozik. A négy részre fel is osztottuk a mai délutánt. Tehát külön rendeletek foglalkoznak a nyílt internettel és a többi témával, és mivel már sürget minket az idő, ezért meg is kezdjük az első panelt, amelyben hárman adnak elő. Első előadónk Erik Debrök úr az Orange képviseletében, majd Benő Lutrell, az ARCEP igazgatója, majd pedig Young Wiesner az ARD részéről. És akkor én kérném, hogy kezdjük is meg a meghallgatást. Debrök úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönöm az Európai Parlamentnek, az ITRE szakbizottságának és Szártóri elnök asszonynak és az előadónak, de a asszonynak, hogy ezt a mm, nyilvános konzitációt, vagy meghallgatást megszervezték, az összekapcsolt kontinens hangzatos címet viselő bizottsági javaslatok kapcsolatban. Arra koncentrálnék, hogy az Orange hálózat üzemeltetőként milyen szerepet játszik az internet hozzáférésben, illetve mi hogyan látjuk az Európai Bizottság vonatkozó javaslatát. To change or to following slide. Apparently the slide is not properly working. Yes, here we are. Uh, let me start uh, by reminding that telecommunication... Először is elmondanám azt, hogy a hálózatok kiépítése és üzemeltetése a fő feladatunk. Vezetékes és mobil internet hozzáférést biztosítunk az ügyfeleinknek a 3G, eh, eh, illetve eh, más új médiumokon keresztül az internet sebessége nagyságrendi ugráson ment keresztül. A távközlés a forgalmának több mint 10%-át fordítja erre. Köszönöm előtt, azt, hogy megpróbálok kicsit lassabban beszélni. mi vagyunk az az iparág, amely a legtöbbet fordítja az infrastruktúra, legnagyobb befektetéseket eszközte az infrastruktúra területén. Két kategóriát javasoltunk a szolgáltatásokra, az egyik az nyílt internet hozzáférés, ami lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók újító jellegű internetes szolgáltatásokhoz férjenek hozzá. A fennálló, meglévő kapacitás legjobb kihasználása szerint rútoljuk, azaz irányítjuk a forgalmat. Emellett különleges szolgáltatásokra is teszünk javaslatot, amelynek más erőforrás igénye van. Itt van például a telefonálás, az internet alapú televíziózás példaként. Ez a kettő fajta hozzáférés egymást kiegészíti, és az infrastruktúrás beruházások mind a kettőt segítik. Például a HDTV miatti beruházások az internet videó streaming minőségét is javították. Egy a mai világban a verseny közepette az távközlési cégeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ügyfeleket megtartsák és magukhoz vonzák. Ugyanakkor nem minden ügyfél várja ugyanazt, használja ugyanazt a szolgáltatást ugyanakkor, nem minden ki tud ugyanannyit megengedni magának. Éppen ezért a dinamikus hálózat, illetve erőforrás kezelés pontosan ezt segíti. A forgalomkezelés, ahogy mi hívjuk, az egyik kulcsa annak, hogy megfizethető áron jó minőségű szolgáltatást nyújtsunk. Az Orange általában támogatja a nyílt internet hozzáférést, ugyanakkor elmondanék ezzel kapcsolatban pár dolgot. Egyértelmű információra van szükségük az ügyfeleknek az a hozzáférése kapcsolatban, annélkül, hogy információ túladagolásban szenvednének. Harbour javaslatai szerintem jobban megfelelnek a valóságnak, mint az eredeti javaslat. A második pontosítás a forgalomkezeléssel kapcsolatos elvek, javasolt elvek alapvetően elfogadhatóak, ugyanakkor a az eh, megengedhető eh, gyakorlatok listája nem szabad, hogy eh, nem, nem szabad, hogy a forgalom torlódást okozzon. A dinamikus allokáció elengedhetetlen ahhoz, hogy optimalizáljuk a beruházásunk értelmében létrejött, vagy eredményeként létrejött infrastruktúrát. Del azt asszony javaslatait az irányban üdvözlöm a specializált szolgáltatások ügyében pedig nagyon oda kell figyelnünk. Harbour úr megfogalmazása azt tisztává teszi, hogy a távközlési cégek különleges szolgáltatásai megfelelő kiindulási pontot jelentenek. Végezetül az jelentéstervezetet támogatja látjuk, amelyben a keret majdani felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot is tesz. 2014 vége előtt erre vonatkozóan majd be is nyújtjuk a javaslatunkat. A majdani felülvizsgálat egyik fő ö, témája a, a Same Service, Same Rules elv kell, hogy legyen, tehát ugyanolyan szolgáltatás, ugyanolyan szabályok. Ö, egyes internet szolgáltatások, mint például a hang átvitel, kiegészítik ezeket a szolgáltatásokat. Ez idáig ezekre például nem terjednek egyelőre szabályok. Például az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok erre nem feltétlenül terjednek ki. Ez oda vezet, hogy nem fermódon, tehát tisztességtelen versenytorzulás következik be. Éppen ezért az elektronis távközlési szolgáltatások fogalmát kell modernizálni a 2002-es kerettől, hiszen ez elavultá vált. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az összefogott helyzetismertetést, és most Benoit Lutrel urat szeretném felkérni, aki az ARCEP főigazgatója. Úgyhogy át is adom a szót minden további nélkül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EURES nevében az Európai Szabályozóhatóság nevében szeretném megtartani az előadásomat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az Orész hálózat semlegességi elképzelését ismertethetem. az Oresz hálózat semlegességi koncepciója, mert több éve készül, folyt a munka az utóbbi években, és készült egy helyzetelemzés az Európai Bizottság számára ebben a témában. Az Oresz a többi résztvevőhöz hasonlóan úgy tekinti, hogy az internet az európai polgárok legfontosabb elérési platformja a, az forduló óta. És az eredményénket meg kell őrizni, elérhetővé kell őket tenni a polgárok számára. A távközlési szolgáltatók a megoldás részét képezik. Tehát, hogyha ma ekkora sikerről beszélhetünk az internet új felhasználók, új szolgáltatások esetében, akkor ez annak köszönhető, hogy kiépült a szolgáltatók távközlési hálózata, és hogy kedvező szinergia alakult ki. Ez a vezetékes és mobil nagy sávszélességű szolgáltatások terjedésének tudható be főképpen. Megjelentek aggodalmak, legitim aggályok is bizonyos hálózat felügyeleti, illetve irányításén gyakorlatok alapján, és a nyílt internet témakör is hozzájárult ezekhez. Többször leszögeztük, hogy a hálózat irányítása, illetve a forgalom irányítás a távközlési szolgáltatók belső tevékenység, ez az ő illetékességi területük, és egyszerűen szükséges, máskülönben az internet szolgáltatások nem tudnák hatékonyan felhasználni a távközlési hálózatokat. Tehát legitim módon a forgalmat arra irányítják, amerre éppen kapacitás van. Ugyanakkor egyes gyakorlat, gyakorlatok, magatartás formák mégiscsak problémát jelenthetnek. Azon ez egy világos elképzelést alkalmazott, illetve megalkottuk azt a koncepciót, amely a nyílt internet kezelését lehetővé teszi. A cél az, hogy jól működjön a piac, és a piaci erők érvényesüljenek. A fogyasztók, az európai polgárok fenomenális piaci lehetőségeket élvezhetnek, hogyha jól működik a piac. Ezért fontos, hogy átlátható, eredményes, hatékony, valódi piac működjön a távközlés területén az európai polgárok javára. És ebben a keretben értelmezendő a hálózat irányítása is, hogy a fogyasztó kedve szerint választhassa meg a szolgáltatóját, illetve válthasson szolgáltatók között, ez ne kerüljön túl sokba. A második szint természetesen az a felmérés, amelyet a szabályozó hatóság készített a távközlési területen. Megvizsgáltuk a szolgáltatók helyzetét, és azt, hogy célszerű-e, érdemes-e beavatkozni, vagy van-e erre szükség. Amennyiben beavatkozna a szabályozó hatóság, azt eseti jelleggel tehetné meg. Meg kell vizsgálni eseti jelleggel, hogy egy adott helyzet problémása vagy sem. Tehát az egyes gyakorlatok milyen eredményre vezetnek. Van olyan, hogy ez probléma, van úgy, hogy nincs, hogy nem probléma, tehát nyilvánvalóan nem szabad visszaélni az erőfölénnyel, nem szabad diszkriminatív gyakorlatot folytatni a hálózati hozzáférés odaítélése terén például. Tehát ilyesmikkel foglalkozik a szabályozó hatóság. Általánosságban az Európai Bizottsági Javaslat ugyanezt a logikát követi. Az olasz ez nem titok, nem lelkesedett borzasztó mértékben a bizottsági javaslatra, főképpen azért, mert úgy gondoljuk, hogy már is rendelkezésünkre áll egy jó helyzet, kialakult egy jó helyzetkép, amelyben helyükön vannak a, a szolgáltatók, de úgy véljük, hogy ez a bizottsági javaslat összességében mégiscsak jó. Tehát kellőképpen széles körül a definíció, meg lehet különböztetni a kétféle szolgáltatási területet, tehát a legitim specializált szolgáltatások, a szakszolgáltatások és az általános internet hozzáférési szolgáltatások, ez a két kategória. Utóbbi esetben teljes nyitottságra, átláthatóságra törekszünk, és a hatékony kapacitás elosztása ennek a különböző összetevőit kell beépíteni a szabályozási keretbe. Nos, néhány apró észrevételt szeretnék zárásképpen tenni. Az irányelv, illetve a rendelet mm, közötti megkülönböztetés témájában. Itt rendeletről van szó, erre vonatkozik a javaslat. Világos, közcélú célkitűzést kell megfogalmazni. Tisztázni kell, hogy kinek mi a szerepe, a szolgáltató, a fogyasztó, a nagy közönség, illetve a szabályozó hatóság milyen elvek mentén végezze a munkáját. Európa gazdagsága értéke a sokféleségben rejlik. A távközlési piacot eddig nagyon harmonikusan sikerült irányítani, és ez pont az Oresznek is köszönhető, de változóban van a helyzet, tehát nyomon kell követni a változásokat, és konkrét igényekre kell reagálni a szabályokkal. Nagyon gyorsan alakul a piac, az internet szintén. A gyakorlat az utóbbi mm, időkben kialakult egy-két visszaélésszerű gyakorlat is, illetve a cél az, hogy ennek véget vessünk az internet forgalom egyes szegmensei időközben megváltoztak, vagy eltűntek. Vannak olyan új felhasználási jellegzetességek, amelyekkel még tisztába kell jönnünk, tehát meg kell őrizni a mozgásterünket a rendeletben is. A második észrevételem, hogy a különböző intézmények közötti együttműködés, a bizottság, a berek, illetve a szabályozóhatóság együttműködése zöggenőmentes kell, hogy legyen. És a Oresznél meggyőződésünk, hogy az Európai Bizottság javaslata alapvetően eleve a mi tevékenységeinkre és tapasztalatainkra épül, tehát ezért jónak tartjuk ezt. Célzottan alkalmas kezelni a problémát, és rugalmasságot is teremt. Tehát rendelkezésre áll a helyes gyakorlat. Az Európai Bizottság optimális esetben az Oreszre tartózkodhat, és alapvetően úgy látjuk, hogy kialakult egy kedvező javaslat. A továbbiakban szívesen együtt dolgozunk majd ennek a fejlesztéséért. Köszönöm. A uh, panelist, uh, which is uh, Mr. A következő előadónk Jan Wiesner, az ARD képviseletében a német közszolgálati televízió képviseletében én egy új szemszögből világítja meg ezt a témát. Köszönöm szépen a meghívást a mai meghallgatásra, köszönöm a lehetőséget, hogy az ARD nézeteit bemutathatom. Ugye az egyik német közszolgálati adóról van itt szó. Nyilvánvalóan számunkra is az internet egyre fontosabb csatornája annak, hogy a tartalmainkat eljutassuk a polgárokhoz, és hogy a közszolgálati feladatainkat is ellássuk, ugye a nemzeti jogalkotó ezekkel a feladatokkal felruházott bennünket, és hát nagyon fontos ugye a nyílt internet, a legjobb törekvéseken, erőfeszítéseken alapuló nyílt internet, a információ szabadsága, a kulturális sokszínűség, a média pluralizmusnak ez az alapja, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának is. Tartalomszolgáltatóként eh, számukra is ugyanazok a kérdések merülnek föl, mint a többi tartalomszolgáltató számára a nyílt internet kapcsán. A, a semlegesség nagyon fontos annak érdekében, hogy a versenyt eh, egyelővé tegyük a hálózat és a tartalom szolgáltatók számára, illetve az újonnan belépők számára is egyelő feltételeket kell nyújtani. A megkülönböztetésmentes és nyílt internet eh, az fő ösztönzői az innovációnak, a médiapluralizmusnak, és részünkről úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos leszögezni azt, hogy a nyílt internetnek kell lennie a normának, és a speciális szolgáltatásoknak kivételt kell képezniük, és nem szabad, hogy a nyílt internetet hátrányosan befolyásolják. Tehát eh, mi a specializált szolgáltatásokat eh, nem eh, ellenezzük teljes mértékben, ezt szeretném egyértelműen leszögezni, még hogyha a javaslatban szereplő meghatározás számunkra kisé homályosnak tűnik, hiszen mi is használunk igazgatott szolgáltatásokat, és megpróbálunk minél több polgárt elérni, például a programjainkat, a műsorainkat például az IPTV platformokon keresztül is elérhetővé tesszük. Ugyanakkor a fogyasztóknak, a polgároknak mindig lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy korlátlan hozzáférésük legyen a nyílt internethez. Ez az alapvetés, amelyből kiindulhatunk. Ez különösen fontos egy olyan világban, ahol a távközlési cégek vertikálisan egyre inkább integrálódnak. Ők a, a hálózat infrastruktúra több szintjét is ellenőrzik, egyre több szolgáltatást nyújtanak maguk is, és néhányan közülük exkluzív szolgáltatási jogokkal is bír, és ez még inkább növeli a veszélyt annak, hogy a távközlési cégek eh, eh, más szolgáltatók tartalmait diszkriminatívan kezelik, hiszen a saját kapacitásaikat a saját kínálatuknak kívánják fenntartani, és nyilvánvalóan ezt meg kellene akadályoznunk. Ezen okoknál fogva üdvözöljük azt, hogy most először jogilag kötelező érvényű garanciákat kíván bevezetni a bizottság, hogy a megkülönböztetés mentességét és a nyíltságát az internetnek garantálják. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi bizottsági javaslatot azonban számos ponton még ki kellene egészíteni annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük. Először is az internet hozzáférési szolgáltatások, illetve a speciális szolgáltatások meghatározása nem elég egyértelmű a javaslatban úgy gondoljuk, hogy a berek által javasolt meghatározások sokkal egyértelműbbek. Ezen kívül pedig ez a, a legjobb törekvésre vonatkozó elv eh, továbbra is irányadó kell, hogy legyen. Malcolm Harbour úr a, a jelentés tervezetében már is ebbe az irányba kíván menni, amelyet mi támogatunk. Ezen kívül nagyon fontos, hogy tisztázzuk az internet hozzáférési szolgáltatók, Eh, és a specializált szolgáltatók közötti kapcsolatot. Az internetnek kell továbbra is a normának maradnia, nem szabad, hogy kivételessé váljon a hozzáférés. Eh, mindannyian elolvastuk a szöveget, és hát nyilvánvalóan a szöveg értelmezése eltérő eh, lehet bizonyos pontokban. Mi úgy gondoljuk, hogy itt nagyobb egyértelműségre, tisztázásra van még szükség. Aztán harmadik pont, amely nagyon fontos, és szeretnénk, hogyha a 19-es cikket is tisztáznánk itt ugye a garantált szolgáltatás minőségű összekapcsolási termékekre van szó, ez új típusú online szolgáltatásokra vonatkozik, és jó lenne, hogyha tisztáznánk a 19-es és a 23-as cikk közötti kapcsolatot, és hát én úgy látom, hogy az önök előadója már is ebbe az irányba kíván menni, hiszen a 19-es cikkre való hivatkozások egy részét törölni kívánja. Aztán negyedik pont, mivel a vertikálisan integrált szolgáltatók esetében felmerül a diszkriminációmentesség veszélyeztetése, ezért meg kell erősítenünk ezt az elvet, és végül, de nem utolsó sorban, amikor specializált szolgáltatások hatásait elemezzük a nyílt internetre, ahogyan a 24-es cikkben ezt előírták, akkor nem csak a specializált szolgáltatás a kulturális sokszínűségre gyakorolt hatását kellene megvizsgálnunk, hanem a, az információs szabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága és a média pluralizmus is fontos szempontok kellene, hogy legyenek, hiszen az internet nem csak a gazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hanem a demokráciánk számára, a demokrácia számára is rendkívüli jelentőséggel bír. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönjük mindhármuknak. Kérdések, válaszok következnek. Először kollégáimat kérdezem. Catherine Todman, please. Merci. Oui, je crois que... Köszönöm. Az, az átláthatóság és a szolgáltató megváltoztatásának a lehetősége már nem elég. Eljutottunk arra pontra, hogy a 2009-es csomagot át kell dolgozni, ez irányban, ez ügyben konszenzus van, ugyanakkor nem elég a, a hálózat semlegesség biztosítása. A hozzászólók hangsúlyozták ezt, köszönöm. A forgalomkezelés miensége, hogyansága merül fel, hogy lehetővé tegyük, hogy tovább fejlődjön ez az ágazat. Hogyha a forgalom kezelés, és azt tudjuk, hogy ez fontos, hogy megoldjuk a forgalom torlódást, az nem elfogadható, ők legyenek a gatekeeperek, tehát a kapu őrzője, hogy ezt mondjuk. És éppen ezért figyelme veszük a javaslataikat, megpróbálunk majd ambiciózusabbak lenni a javaslatokban a best effort eh, legjobb erőfeszítés internetet igen támogatni kell. A parlamenti konszenzus is ez irányba kell, hogy alakuljon. Ez fontos, hogy az internet neked szoruljon háttérbe, hanem eh, igenis prioritásos terület maradjon. És ez ma is problémát okoz számomra. Hogyha nem rendelkezünk megfelelő eszközökkel arra, hogy a best effort eh, eh, internetet eh, garantáljuk, akkor nem lesznek igazán hatékonyak azok a rendelkezések, amelyekre javaslatot teszünk. Ennyit szerettem volna elnök asszony első körben elmondani. Thank you. Köszönjük, Catherine. Kérdések? Parancsoljon. I'm sorry because I cannot. Uh, I am, have a question concerning the best, uh, this, uh, best effort principle. A best effort elvvel kapcsolatban lenne egy kérdésem, mert ez egész egyszerűen azt mondja, hogy bizonyos feltételek mellett uh, megpró- minden tő, uh, uh, tő, uh, uh, minden tőle tehetőt megtesz a szolgáltató, hogy az adatokat elküldje. De a specializált szolgáltatások, vagy különleges szolgáltatások és a hagyományos nyílt internet között ö, ö, csatorna konfliktus alakul ki. Hogyha ezek a különleges szolgáltatások megtérülőbbek, nagyobb profittal kecsegtetnek, akkor ez arra ösztönzi a szolgáltatókat, hogy ezeket eh, részesítse előnybe a nyílt internettel szemben. A best effort elv, a legjobb erőfeszítés elve nem kerül egyértelmű meghatározásra, és egy bizonyos minőségű garantált szolgáltatást, vagy szolgáltatás minőséget nem tudunk biztosítani, akkor közgazdászként azt tűnik számomra logikusnak, hogy a nyílt internetet mint egy kiszorítják. Ez a crowding out hatásként ismert a szakmánkban. Önök hogy látják, hogyan lehet ezt ellenőrzés alatt tartani, ezt az összeférhetetlenséget? vagy ezt a, ezt a konfliktust hogyan lehet kezelni. Yes, um... Igen. Ön nem mutatkozott be a régiók bizottságának a képviselőjeként van itt, ha jól tudom. Fontos lenne, hogy eh, eh, bemutatkozni az elején, hogy ön nem eh, egyszerű vendég, hanem a régiók bizottságának képviselőjeként ül itt a padsorokban. Négy kérdésem nem. A négy kérdésem a rendelet tervezetére vonatkozik. Az áll benne, hogy a távközlési szolgáltatók az internet esetében nem alkalmazhatnak diszkriminációt, megkülönböztetést. Ez azt jelenti, hogy hálózat semlegességnek kell érvényesülnie. És a kérdésem a szolgáltatókhoz a következő. Van-e arra lehetőség, vagy Másképpen fogalmazva, úgy tűnik, hogy ezek a szakszolgáltatások, vagy szakosodott szolgáltatások elsőbséget élveznek. Ezeket szolgálják ki jobb minőséggel, gyorsabb, nagyobb sávszélességgel. De ennek keretében a nyílt internetet nem szabad hátrányosan megkülönböztetni. Tehát világos, hogy az internet nem lehet diszkriminatív. Van -e erre lehetőség? Vagy rossz irányba gondolkodom? Köszönöm. Ennyi lett volna? kérdezi az elnök. Akkor most spanyolra fogok váltani. Azt hiszem, hogy az hatékonyabb lesz. A mi gustaría decir lo siguiente. Eh, bueno, a következőt szeretném elmondani. Először is köszönöm szépen az előadóinknak az ismertetőket. Ez az Európai Bizottsági Javaslat része, illetve a parlamentben meglátjuk, hogy hogy alakul ennek a sorsa, de a bizottsági javaslat mögött a lehető legszélesebb körű támogatás sorakozott fel különböző ágazatok részéről. Az IKT, az infokommunikációs terület különböző ágazatairól van szó természetesen, illetve az internettel foglalkozó vállalkozások szintén felsorakoztak emögött. Ahogyan a francia szabályozó hatóság képviselője rámutatott erre, van egy megállapodás, tehát Megvan ennek is a támogatottsága, a berek és a bizottság ezzel egyetért. Úgyhogy fontos, hogy megvalósuljanak a kitűzött céljaink. Egy elemzést készítettek, előállt vagy összeállt egy vegyes bizottság, amely különböző következtetéseket alkotott, és ahogyan hallhattuk is a hatóság képviselőjétől, ezek az információk elérhetők. Továbbá a bizottsági javaslat tartalmazza és beépítette ezeket a következtetéseket. Ez azért fontos, mert üzleti, illetve szabályozói szemszögből vizsgáljuk a különböző kérdéseket. Tehát itt most egy európai szinten érvényes rendeletet szeretnénk megalkotni, és a tagállami szinten kell, hogy érvényesüljenek ennek a szabályai. Tehát nyilván akkor, amikor elvégezzük az Európai Parlamenten belül a helyzetértékelést, akkor ezeket a szempontokat mind figyelembe kell majd venni. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottsági Javaslat egy jó, ütőképes javaslat. Szeretnénk még tisztázni néhány részletet. Az a célunk, hogy mindenki férhessen hozzá az internethez. Legyen nyitott az internet a magánszemélyek, a vállalkozások számára, az eladók, a vásárlók számára. Tehát ne legyenek hozzáférési korlátok. Olyan eszközökre van szükség, hogy meg tudjuk a segítségükkel szüntetni a hátrányos megkülönböztetés minden formáját. Igaz, hogy azok, akik esetleg nem vállalkozásokhoz kapcsolódóan használják az internetet, esetleg nem ugyanön szinten élvezhetik az internethez való hozzáférést. Tehát ez előfordulhat. Ha azonban túlszabályozzuk ezt a területet, akkor azt gondolom, hogy elfolytjuk a fejlődést, akadályozzuk a fejlődés útját, a, nem csak most a jelenben, hanem a jövőre nézve is. Következésképpen én úgy hiszem, hogy meg kell próbálnunk egyensúlyt kialakítani a különböző szabályozási formák, területek között. És ebben a konkrét ügyben összeállítunk egy alapelv listát, kidolgozzuk azokat az alapelveket, amelyek vezérfonalként szolgálnak a munkánk során, illetve az internettel kapcsolatos kockázatok kezelését lehetővé teszik. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Személy szerint a magam jelentésében támogattam a bizottság javaslatát, és igyekeztem hangsúlyozni azt az elvet, hogy a diszkriminációt kell megakadályozni. Nem szabad, hogy hátrányos megkülönböztetés érvényesüljön. Olyan intézkedésekre is kitér a jelentés, amely a hátrányos megkülönböztetés különböző formának a megszüntetését szolgálja. Tehát ahol diszkrimináció érvényesül esetlegesen, ott felül kell vizsgálnunk ezt az úgynevezett best effort elvet is. Tehát nem biztos, hogy elég az, ahogy sikerül, és az általános elveken túl még konkrét megfontolásokat is célszerű érvényesíteni. Ott, ahol hátrányos megkülönböztetés valósul meg, ott a nemzeti felügyeletek, hatóságok figyelmét kell erre felhívni, mert ők vannak megfelelő helyen, hogy intézkedjenek tagállami szinten. Szükség esetén a különböző igazgatási, illetve igazságszolgáltatási lehetőségeket, csatornákat is meg kell vizsgálni első körben. A nyílt internet itt a beszélgetésünk tárgya, és mindenki számára elérhető kell, hogy legyen. Különben kudarcot vallanak az elképzelésünk. Nem hiszem, hogy célszerű leragadnunk a különböző lehetőségek részleteinél. Mi történik akkor, hogyha, vagy mi van akkor, hogyha nem. Tehát ehelyett azt kellene hangsúlyozni, hogy tiszta helyzetet kell teremtenünk, és meg kell szüntetni a hátrányos megkülönböztetés minden formáját. Ez az én személyes véleményem erről. Természetesen lehetőségünk lesz most megvitatni ezt a kérdést, illetve még számos alkalom nyílik rá itt, illetve hát itt az ITRE szakbizottságban és a tisztelt házban is. Optimista vagyok, úgy látom, hogy végül is létrejön a megállapodás, ahogy a Berek és a bizottság között is létrejött. Hát, úgy gondolom, hogy megállapodásra jutunk a bizottsági javaslat alapján. És tudom, hogy voltak még kérdések, szerettek volna kérdéseket feltenni, illetve már elhangzottak ezek, és most várjuk a választ az előadóinktól. Hogyha valaki szeretne reagálni, ott volt Totman úr, azt, Totman úr feltett kérdéseket, Grossman úr szintén, úgyhogy... És hallottunk a Régők Bizottsága részéről is kérdéseket. Az elv, a, ami a best effort kérdését illeti, azt gondolom, hogy az ágazat e köré, az elv köré épült. Ez mindennek az alapja. Tehát ez egy gazdasági kérdés is alapvetően, illetve az egész gazdaság best effort alapon működik, tehát próbáljuk, próbáljuk, megtesszük, amit tőlünk telik, és aztán ahogy sikerül ezen belül. Tehát a piac sikeres működésének is ez az alapja, és a fogyasztó számára is ez egy fontos szempont, mert meghatározza, befolyásolja a szolgáltatások színvonalát, amelyet igénybe vehetnek a fogyasztók. Különböző mutatószámokkal mérhető ez adott esetben, használjuk is ezeket. Van, hogy negatív irányba indul el egy, egy szolgáltatási terület, vagy akár össze is omlik a piac egyes szegmense egy minimum szinten fenn kell tartani a szolgáltatásokat. És a történelem azt bizonyítja, hogy ez Franciaország esetében mindenképpen érvényes, hogy folyamatosan igényesebbé válnak a fogyasztók az internettől, egyre magasabb színvonalat, egyre jobb szolgáltatásokat várnak, és ez pozitív. Az Európai Bizottság is ebben az értelemben igyekszik szabályozni, és úgy gondolom, hogy ez jó. A best effort elv a kínálati gazdaságnak az alapja, így tud működni hatékonyan a gazdaság. És ez egy nagyságrendi kérdés, mert gyakorlatilag egy nullát hozzáírhatnánk a szolgáltatások árához, amennyiben garantálni kellene a minőségüket. Mondjuk egy 30 euró szolgáltatást egy nagyságrendel emelt áron nyújtanánk, hogyha egy szolgáltatási szint garanciáról lenne szó. Tehát az európai polgárok javát szolgálja ez az elv. Aztán a második a forgalmi irányítás kérdése. Azt gondolom, hogy nem szabad, hogy itt kapu őrként működjenek a szolgáltatók, illetve akadályozzák a piacnak a működését. Olyan dinamikus megoldásra van szükség, ami lehetővé teszi, hogy ne szabályozzuk túl a piacot. Ma egyre nagyobb korlátozásokat, egyre szigorúbb szabályokat látunk. Ahogy a szolgáltatások fejlődnek egy hálózatban Franciaországra, és ez jellemző, megjelent a 4G eh, mobil szolgáltatás, kiépült a negyedik generációs hálózat, tehát a fogyasztók számára rendelkezésre álló kapacitás az odahat, hogy egyre javul a kínálat, tehát egyre emelkedik a színvonal. És ami a leglényegesebb, hogy megfelelő információk állnak rendelkezésre, és így tud a piaci hatékonyság a fogyasztók előnyére működni. Ezért is hangsúlyozzuk, hogy a hozzáférés legyen nyitott, komoly árnyomás érvényesül, tehát ez azt jelenti, hogy a háttérben valóban irányítani kell a kapacitást, illetve a forgalmat. És különböző lépésekben eszkalálódó eh, válaszokat, illetve megoldásokat találnak a feladatra a szolgáltatók, eh, illetve a felügyelő hatóságok. Én úgy gondolom, hogy ne kelljen választani ellentmondó szempontok között, tehát ne szorítsa ki egyik szolgáltatása, a, a prémium szolgáltatás, az ne gyakoroljon negatív nyomást a nyílt internetre. A, a nyílt internet az valóban legyen nyílt. Ne legyen joga a szolgáltatónak prioritásokat meghatározni, hogy az egyik abszolút elsőbséget élvezhessen a másikkal szemben. mondjuk, hogyha egy foci meccset kell közvetíteni, akkor ne lehessen az egész sávszélességet arra ráállítani, és a többi adatforgalom nem sérülhet emiatt. Úgyhogy ez elvi megközelítésben is illegitim lenne. Köszönöm szépen. Si, si vous permettez, je vais poursuivre en français. Hogyha megengedik, akkor én is franciául folytatom. Két-három rövid választ adnék a felvetett kérdésekre. Először is prioritás, amit feltett kérdést, hogy prioritásokat kell megállapítani a, a best effort szolgáltatások számára. A házatkezelésben szerintem ez kicsit elméleti kérdés, és alapvetően gazdasági hiba lenne. Egy egyszerű példát hozzok erre. Az internet alapú televíziózásban a Triple Play um, kínálatban, hogyha valaki nem nézi a tévét, akkor a hozzáférés egészét az internet hozzáférésre használ, a sávszélség egészét eh, az internet hozzáférésre használhatja. Eh, nincs elég eh, kapacitásunk ahhoz, hogy a ahol nincs eh, elég kapacitásunk arra, hogy eh, televíziót és internetet is felkínáljunk ilyen csomagban, ott csak internetet kínálunk. De szisztematikusan garantálni a sávszélesség egészét, és aztán még ahhoz hozzá eh, tenni a tévét, és anélkül, hogy dinamikusan kezelnénk a tévé internet párost, akkor nyilván az sokkal többe kerül ne. Itt hatékonysági és, és közgazdasági kérdés is felmerül ebben, ezért nagyon körültekintően kell meghatározni ezeket a fogalmakat, hogy mit értünk azon, hogy best effort, hiszen könnyen előfordulhat az, hogy a globális szinten az egész ágazatot, és végsősorban magukat az ügyfeleket is büntetjük egy rossz jogszabályjal. A dinamikus hálózatkezelés, illetve a forgalom torlódás, az internet forgalom torlódás megelőzése a legfontosabb. Elengedhetetlennek tartom, hogy a hálózatkezelésben, amelyet lehetővé tesz a szöveg, és amely szerintem a végső szövegben is meg kell jelenjen, rendelkeznünk azzal a kapacitással, hogy nem csak a forgalomtorlódást kezeljük, hanem amennyire lehet ezt megelőzzük. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy a beruházásaink, befektetéseink megtérülőbbek legyenek, és, és alacsonyabb árakat is biztosít az ügyfelek számára. Comme tout opérateur, nous sommes... Mint minden szolgáltató, mi is tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos az internet és egyéb szolgáltatások minősége, és azt is tudjuk, hogy nyílt internetről beszélünk, amely rendkívül fontos szolgáltatások lehetőségét nyitja meg az ügyfeleink előtt. Thank you. Auch in Deutsch äh, jetzt weiterzumachen. Akkor én is most anyanyelvemen németül fogok tovább hozzászólni az eszmecseréhez. Számos fontos pontot felvetettek menet közben. Trautmann asszony által felvetett egyik nagyon fontos kérdés az az átláthatóság kérdése. Ezt rendkívül fontosnak tartó, de úgy hiszük, hogy ez önmagában még nem elegendő. A szabályozó hatóságoknak nyilvánvalóan itt nagyon fontos szerepük van, hiszen különböző szolgáltatásokon átívelő biztosítékokat tudnak garantálni, tehát itt valóban átfogó tudásra van szükség, hogyha bárhol probléma merül föl, akkor tudjuk, hogy a tartalomszolgáltatótól származik ez, vagy a hálózattal kapcsolatos, a segregation points, vagy a kapacitás, a hálózatkapacitás, vagy a router kapacitása az, ami a problémát okozza hogyha valaki egyetlen érti, hogy hogyan működnek ezek, akkor is az egyes fogyasztók számára nem igazán nyomon követhető, hogy hol merült fel a probléma, tehát az átláthatóságnak is vannak határai, tehát ez fontos, de minden problémát nem tud orvosolni ez sem. Aztán Trautmann azt egy másik pontról is felhívta a figyelmet méghozzá a speciálisan kezelt szolgáltatások és a nyílt internet közti egyensúly és kapcsolat kérdése. Ugye itt ugyanarról az infrastruktúrára beszélünk, egy részét fenntartják ezekre a külön, ezeknek a külön kezelt szolgáltatásoknak, a másik része pedig a nyílt internet hozzáférés biztosítja. Tehát itt a konfliktus már kódolva van, és úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat ezt még inkább ki kellene, hogy domborítsa és az olyan fogalmat, mint a, a folyamatos akadályoztatás vagy probléma, hát ezek jogilag megfoghatatlan fogalmak, ezeket pontosabban meg kellene határozni, ezt szeretnénk, azt szeretnénk elérni, ha ezeket törölnék is, ezeket a homályos fogalmakat a szövegből. Osztjuk a régiók bizottságának e, agájait is, nem igazán érthető az, hogyha új specializált szolgáltatásokat vezetek be, amelyek magasabb bevételeket eredményeznek a vállalatok számára, akkor milyen ösztönzővel lehet a távközlési cégeket arra rávenni, hogy ne túl sok ilyen specializált szolgáltatást nyújtsanak, hiszen nekik ez plusz bevételt jelent, ebben is már önmagában benne rejlik a konfliktus lehetősége. Tehát ezek, azt nem lehet mondani, hogy ne is legyenek ilyen specializált vagy külön kezelt szolgáltatások, de úgy gondolom, hogy a bizottság megközelítése alapvetően az lenne, legalábbis nekünk az a benyomásunk, hogy a bizottság explicit módon szeretne a különböző lehetőségeket megfogalmazni, hogy a speciális szolgáltatások számára milyen lehetőségeket biztosítanak, és csak utána beszél a nyílt internetről, és szeretnénk, ha megfordítanánk ezt a sorrendet. Ha a rendelet a, arról szól elsősorban, hogy a nyílt internetet biztosítsa, és aztán emellett e, foglalkozna a specializált szolgáltatásokkal, amelyek részben már léteznek is, és, és ezekkel másodszorban foglalkozni. Aztán talán egy utolsó pont, de Castillo asszonyhoz szólnék. Azt gondolom, hogy ez az összehasonlítás az utcai forgalommal, vagy az utcával, ez egy nagyon találó hasonlat. Különösen a média szempontjából azért nem szabad ezt túlzásba vinni. Már említettem, hogy, hogy számunkra az internet természetesen elsősorban kommunikációs platformként, csatornaként szolgál. Számunkra ez egy csatorna, egy út a lakossághoz, a polgárokhoz, hogy információt közvetítsünk feléjük, és különböző véleményeket tudjunk közvetíteni, tehát a vélemények sokszínűségét is szolgálja ez a csatorna. Éppen ezért mi úgy véljük, hogy a megkülönböztetés mentesség rendkívül fontos, tehát média szemmel, a médiák szemével ez nem elegendő, amit itt nyújt vagy javasol a bizottság. A, a médiára vonatkozó rendelet ugye úgy fogalmaz, hogy már előzetesen jó lenne, hogyha a veszélyforrásokat kizárnánk, hiszen hogyha egyszer már problémák merülnek fel, akkor utólag nagyon nehéz ezeket kizárni vagy orvosolni. És akkor most visszatérnék az utcával kapcsolatos ö, hasonlatra. Hát az utcai közlekedésben, a közúti forgalomban ö, nagyon sok szabály arra vonatkozik, hogy minimalizálják a veszélyeket, vannak ugye a közlekedési táblák, ott vannak a közlekedési lámpák, a különböző sebességkorlátozások, hogy minimalizáljuk annak a veszélyét, hogy az autók gyalogosokat üssenek el, és itt tovább. Én most nem azt mondom, hogy egy, egy külön kressz szabályzatra van szükség az internet szabályozására, de mégis a mi szempontunkból fontos az, hogy, hogy minden lehetőségnél, ahol a kockázatokat látjuk és felmerülhetnek a veszélyek, ott ezeket az lehetséges veszélyforrásokat valahogy már próbáljuk meg csirájában elfolytani és előzetesen megoldást kínálni erre, vagy legalábbis lehetőséget nyújtsunk arra, hogy gyorsan lehessen reagálni a problémákra. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy hogy ha már megszólítottak, akkor válaszoljak is erre a kérdésre. Az internet nyilvánvalóan kommunikációs platformként, csatornaként szolgált, semmi kétség nem fér ehhez. Ez egy olyan technológia, amely kommunikációt tesz lehetővé, az információhoz való hozzáférés segítő. Hát az internet ugyanakkor egy globális platform, de az internet a vállalatvezetés javítását is segítheti az eladás, adásvétel platformja, fóruma is lehet a különböző eh, kormányzati feladatok ellátásában is nagyon hasznos lehet az internet. Nyilvánvalóan eh, tág értelembe véve ez egy óriási kommunikációs platform. Itt az interakciót és a kommunikációt lehetővé tevő eszközről beszélünk, ugyanúgy, ahogy az interneten kívül is az megvalósul, mert erről sem szabad megfeledkeznünk különben az internetet még csak egy szemszögből vizsgálnánk. Jelenleg az internet a legfontosabb gazdaságpolitikai és a legdinamikusabb gazdaságpolitikai tényező. A gazdasági növekedés eh, szempontjából az internet felbecsülhetetlen hatással bír az Európai Unió eh, gazdaságának versenyképességet rendkívül mértékben befolyásolja az internet. És eh, nagyon fontos lenne az internetet integrált módon közelítenénk meg, és nem csak egy szemszögből, egy ágazat eh, szemszögébe, például a távközlés szem, vizsgálnák meg. Nyilvánvalóan fontos a távközlés az internet vonatkozásában, de hát egészében kell ezt a platformot megvizsgálunk, azon kell dolgoznunk, hogy integratívan és ne exkluzívan bizonyos ágazatokra leszűkítve vizsgáljuk az internet problematikáját. És ahogyan a francia szabályozók képviselője ezt el is mondta, olyan eszközökre van szükségünk, amelyek a nemzeti szabályozók már rendelkeznek annak érdekében, hogy megfelelő ellenőrzést tudjunk biztosítani, és nyilvánvalóan különböző eljárásokra is szükségünk van arra vonatkozóan, hogy ellenőrizni tudjuk a megkülönböztetésmentesség biztosítás. Tehát a központi elgondolás, tehát az egésznek a, az alapja, a szíve az, hogy, hogy az internetet integrált módon kell kezelnünk, tehát az internet mindenki számára biztosít lehetőségeket, nyilván valami biztosítani kell azt, hogy mindenki élhessen is ezekkel a lehetőségekkel, ez a legfontosabb, amit szem előtt kell tartanunk. És akkor felmerült egy kérdés a 19-es cikkel kapcsolatban is, illetve hogy arról volt, hogy esetleg törölni kellene a 19-es cikket. Hát nem sokára hozzáférési termékekre rátérünk, és akkor majd beszélünk erről, de először a második panel előadóit kérném, hogy szóljanak. Itt ugye a bizottsági javaslat három szempontját vizsgáljuk, az egységes uniós engedélyezés, a, tagállamok számára, aztán a hozzáférési termékek és az európai szabályozó, a BEREK. Először a BEREK elnöke, Kanélos úr kapja meg a szót, aztán Gambardella úr, az, az etno képviseletében majd Adrian With Church, a British Telekom Európai ügyekkel foglalkozó alelnök. Akkor először a perek elnöke kapja meg a szót. Tisztelt Szátori Asszony Castillo úr, illetve az étre szakbizottság tagjai, hölgyeim és uraim. A Berek elnöki minőségében az elektronikus kommunikációs szolgáltatások európai hatósága részéről szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy eljöttek ide erre a meghallgatásra. A berek a célzott harmonizációt támogatja, mégpedig határozottan és aktívan következete szabályozói kezdeményezésekkel álltunk elő a berek rendelet óta, amely 2009-ben készült el legtöbben szerintem ismerik a szeptember 16-ai nyilatkozatunkat, illetve az október 17-i összefoglaló álláspontunkat és valószínűleg tanulmányozták. A magas szintű szakpolitikai célkitűzésekre hívnám fel a figyelmet. Szeretnénk a belső piacot fejleszteni az elektronikus kommunikáció szolgáltatásai terén, illetve az európai fogyasztók érdekében szeretnénk fejleszteni a piacot és az európai gazdaságot szeretnénk fellendíteni ezáltal. Három területre szeretnék kitérni. Az egyik az egységes engedélyezés, aztán az elérési termékek és a berek irányítása. Az október 17-i berekállláspont megfogalmazza, hogy le akarjuk építeni az indokolatlan korlátokat a határon átnyúló szolgáltatások útjában megfogalmazta a független tanácsadó testületünk, hogy a kiszámíthatóság és a jogbiztonság kell, hogy legyen a jövőben a működésünk fő jellemzője. Tehát ennek érdekében harmonizálni szeretnénk a szabályokat a berek eddigi munkáival összhangban a tevékenységeinket tökéletesítve. Tehát szeretnénk egy könnyített engedélyezési rendszert és zöggenőmentes piacra jutás lehetőséget megteremteni a szolgáltatók számára, és egyensúlyba szeretnénk ezt hozni a piac alapvető monitorozásával, felügyeletével. Tehát a következő hónapokban ennek jegyében végezzük majd a munkát. Tovább dolgozunk a javaslaton, az ITRE jelentés tervezetét messze menően figyelembe véve. És harmonizált bejelentési rendszert szeretnénk kialakítani, egy egységes űrlap használatával. A BEREK 2014-ben egy részletes javaslatot fog erre benyújtani, és a folyamatban lévő jogalkotási eljáráshoz illeszkedünk majd ezzel. A berek szeretné, hogyha részletesen kidolgozhatnánk a nagykereskedelmi szabályozást, mégpedig igazságos, egyenlő módon. A berek szerint a hálózati technológiai, illetve kereskedelmi eltéréseket összhangba kell hozni európai szinten, és folyamatosan változó helyzetről van szó, tehát ezt is nyomon kell követni. Az ITRE jelentés tervezetének az alakulását is üdvözlendőnek tartjuk, mert a helyes gyakorlatokat szeretnénk a páneurópai wholesale termékeknek a szabályozására begyűjteni azzal a szándékkal, hogy az igénybevevők, illetve az üzleti ügyfelek szempontjait is be tudjuk építeni. Mégpedig úgy, hogy a piaci fejleményeket is nyomon kövessük. Ami a bereket illeti, hangsúlyozzuk, hogy az intézményi szerkezet lehetővé teszi a független hatósági működést a berek részéről. A működésünk továbbfejlesztését körültekintően kell megközelíteni emiatt, és feltétlenül figyelembe kell venni a parlament végleges jelentését a berekkel kapcsolatban. Üdvözlendőnek tartjuk a, az ITRE jelentéstervezetét, mert átfogóan megfogalmazza, hogy hogy tudja a berek hatékonyan ellátni a feladatát. És ez a felővizsgálat alapvető jelentőségű az egyszerűsített bejelentési eljárás szempontjából. És ennek a természetes előfeltétele, hogy az enerákat jogszabály ruházza fel a megfelelő jogkörökkel, illetve feladatkörökkel. Sajnos a mai nappal ezt nem mondhatjuk még el EU szerte. Azzal zárnám rövid összefoglalómat, hogy a berek elkötelezettségét hangsúlyozom. Szeretnénk az érintettekkel együttműködve egy olyan rendelettervezetet benyújtani, amely hatékony piaci működést biztosít európai szinten. Köszönöm szépen! Muchas eh, gracias, eh, Mr. Canelos, eh, Köszönjük szépen, Canelos úr! Most pedig akkor Gambardella úr kapja meg a szót az etno képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt Amália Szatörő, tisztelt Pilar de Castillo előadó asszony, tisztelt Európa Parlamenti képviselők! Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy az etnó nézeteit itt ebben a nagyon, ezen a nagyon aktuális meghallgatáson megosztatom önökkel. Az önök ház az Európai Polgárok ház az, az a mi házunk is, és bármely vita, amelyet itt a parlamentben lefolytatnak, nagyon komoly jelentőséggel bír. Az etno tagjai kifejezték nézeteiket azon politikák tekintetében, amelyeket az Európai Uniónak kellene képviselnünk annak érdekében, hogy az uniós távközösi ágazatban egy új aranykorszak kezdődhessen. Úgy gondolom a mi szempontunk, a mi álláspontunk nagyon egyértelmű. Összességében a szabályozást csökkenteni kell, a kiszámíthatóságot növelni kell, a berek képviselőjével is egyetértünk, és hát egyenlő feltételeket kell biztosítani a fogyasztók és a vállalatok számára is a teljes értéklánc mentén. Ez kell, hogy legyen a mi alapelvünk, és az új jogszabály alkotását is ezeknek az elveknek kell vezérelniük. Hát az iparágunknak globális versenyben kell helyt állnia, és hát ehhez kell igazítani a politikánkat, és hiszen a piac nagyban megváltozott és egyáltalán nem ugyanaz a helyzet, mint 15 évvel ezelőtt. Tehát a szabályozási rendszerünket is így kell kialakítanunk, hogy az új kihívásoknak eleget tudjunk tenni. Más régiók világszerte már gyorsabbak voltak, hogy az ágazat és a fogyasztók érdekét szem előtt tartva új szabályozásokat vezessenek be mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy konstruktívan eh, együttműködjünk az Európai Parlamenttel, a tanácssal és a bizottsággal a jogalkotási folyamat sorát. Meggyőződésem, hogy a jogalkotási vita itt az Európai Parlamentben nagyon szép eredményeket hozhat mindenki számára, elsősorban az európai polgárok számára, annak érdekében, hogy a digitális menetrendben kitűzött célokat el tudjuk érni az Európai Bizottság javaslata is ebbe az irányba mutat, különösen ami a frekvencia, a spektrum politikát illet. Nagyra értékeljük az előadóknak az erőfeszítéseit, és különösen Pilar de Castillo asszony erőfeszítését. Számunkra nagyon fontos, hogy a bizonytalanságot csökkentsük, és a, a további szabályozási terheket elkerüljük a jövőben Európának ambiciózusnak kell lennie, még ambiciózusabbnak, mint most, hiszen lemaradt Európa más kontinensek, más régiók mögött, és javasolt rendeletet úgy kell látnunk, amely a növekedés szolgálja. A jogalkotásban résztvevők itt valóban komoly eredményt érhetnek el, hiszen itt a beruházásokat lehet ösztönözni, és a szükséges növekedést ennek segítségével elérhetjük. Mi kérjük a parlamentet, a tanácsot, hogy a megfelelő megközelítést alkalmazzák, egy beruházás, beruházás barát környezetet kell teremteni az ágazatban. Szeretnék azonban néhány fontos elemre is kitérni, annak érdekében, hogy jövőorientált megközelítést tudjunk követni úgy gondolom a gyors internethez való hozzáférés, ahogy már hallottuk ma délután, az alapja az új digitális gazdaságnak, és az innováció szempontjából is kulcsfontosságú, például a számítási felhők, az intelligens hálózatok, a dolgok internete, a nagy adatok halmaza, illetve az elkormányzás, mindezek a területek nagyon fontosak, és itt lemaradhat Európa a jövőben és a a konzultációkat követő jelentés is azt mutatja, hogy a beruházás a távközlési infrastruktúrákba az elmúlt öt évben évente kb. 2%-kal csökkent. Az egyéb nemzetközi távközlési piacokon eh, ugyanebben az időszakban 5%-kal növekedtek évente. És hát itt nagyon-nagyon kemény a verseny, nem csak a szolgáltatók között, a távközlési szolgáltatók között, hanem az internet eh, foglalkozó vállalatok is nagyon komoly versenytársak. És itt ehhez alkalmazkodnunk kell. Itt egyértelmű és megbízható szabályozási környezetre van szükség, hogy, az, hogy a magas kapacitású internet eh, infrastruktúrákban történő komoly beruházásokat ösztönözni tudjuk. Nem szabad az ebben elő lehetőségeket eh, elmulasztanunk, és fontos az is, hogy ezt a jogszabályt valóban ilyen eszközé tegyük. A fogyasztóvédelem magas szintjét is biztosítani kell, a hozzáférés is biztosítani kell, de a távközlési szolgáltatás és az internet szolgáltatások számára is megfelelő eszköz kell itt találnunk a szabályozásra. A jelenlegi javaslatban azonban még vannak hiányosságok, nem szabad a jövőben a az uniós fogyasztókat jog nélkül hagyni, amikor a szociális platformok, a kommunikációs szolgáltatások és egyéb internetes szolgáltatások biztosításáról van szó. Amikor a távközlési ágazat alapelveit le akarjuk szögezni, ugye nyitottság, átláthatóság, és így tovább ezeket az elveket mindenképpen alkalmazni kell a konvergálódó internetes piacon, és ez a fogyasztókat is, ez a fogyasztók érdekét is szolgálni fogja. És fontos az is, hogy a gazdasági szereplők egyelő feltételek mellett vegyenek részt a versenyben és aztán a jelenleg intézményi keretrendszer felvizsgálatára is rátérnék gondolok itt a berek és a bizottság közti változásokra. Ugye a jelenlegi struktúrája alapvetően a szabályozói elszámolhatóságra alapul a berek, és az erre sokszor más nézeteket képviselnek, és, és a szabályozói bizonytalanság az eredménye ennek, és hát ez a legutolsó dolog, amelyre szükségünk van, ez a fajta bizonytalanság. Európai Uniónak a hosszú távon is a lehetséges piaci torzításokra kell, hogy koncentráljon. És, és ez a szabályozókra is nagy feladatokat ró. Mi mindenképpen a távközlési keret, szabályozási keretrendszer felülvizsgálatát támogatjuk, nyilvánvalóan a következő jogalkotási ciklusban kerülhet erre sor, de most is meg kell ragadnunk a lehetőséget arra, hogy konkrét szabályokat alkossunk, amelyek most is támogatják, ösztönzik a beruházást egy kulcsfontosságú ágazatban. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elvesztegessük az időt egy ilyen gyorsan változó piacon. Köszönöm szépen! Uh, please, uh, eh, Mr. Woodchurch, uh... Eh, The floor is... Richard úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm is az Itreszek Bizottság képviselőit, mindenkinek szép jó napot kívánok. Tisztában vagyok vele, hogy a hozzáférési termékekre vonatkozó javaslat talán kevésbé volt, kevésebbet írtak róla az újság, mondjuk a barangolásról, a roaming díjakról, de a British Telecom számára nagyon fontos terület ez, és a bizottsági javaslatainak egy részét éppen ezért teljes messzélességgel támogatjuk. Vezetésképpen elmondanám, hogy a BT világszerte több mint 170 országban szolgáltat. Ilyen nehéz időkben is eh, milliárdokat fektetünk a, a az üvegszálas technológia bevezetésbe, illetve tartalom eh, szolgáltatásokba és eh, például sportműsorok közvetítésére is komoly pénzeket eh, költünk. Nagy cégeknek is szolgáltatunk Európa szerte, és számomra talán ez a legfontosabb része az Európai Bizottság javaslatának. Milyen típusú ügyfelekről beszélünk, amikor határon átnyúló szolgáltatásokról van szó. Nos, multi cégekről, amelyek több országban is jelen vannak, több eh, helyen szolgáltatunk egyszerű ugyanazon cégnek, nagyon érdekes eh, igényeket kell kielégítenünk, nem tudom, hogy látni messziről ezt a, eh, az ábrát, megbízható, alacsony késleltetésű, nagy sávszélességű hozzáférést várnak tőlünk, és hát a, a fogyasztóknak szent termékek egész egyszerűen nem mérhetők ehhez. Viszonylag kevés ilyen ügyfelünk van, ugyanakkor nagyon nagy hatásuk van, mert a foglalkoztatás 40%-át és a, a, a forgalom 50%-át adják, Számukra különösen fontos az, hogy egyetlen egy szolgáltató lássa elő őket egész Európában. Szeretnék ezt. De a felmérések szerint minden második ilyen cég azt mondja, hogy ez gyakorlatban igencsak nehezen működő, elképzelhető megoldás. Miért van ez? Azért, mert óriási különbségek vannak a Európa szerte az ilyen típusú termékek szintjén. Ez egy pillanat felvétel arra vonatkozóan, hogy milyen termékek milyen elbánásban részesülnek Európa szerte itt a térképen. Az Európai Bizottságot egyes területeken azért kritizálták, hogy igazából lehet, hogy nincs is bizonyíték arra, hogy van megoldandó probléma. Ugyanakkor itt ez a következetlenség a hatékonyság kárára megy, a teljesítményt negatívan befolyásolja, arról nem is beszélve, hogy az értéklánc egészségében igen komoly költség vonzatokkal jár. Um, the proposals to simplify or simplify... Mit tehetünk például az egyszerűsített engedélyeztetési eljárás, szerintünk ez a piacra jutásnak nem komoly akadálya. A hozzáférési szabályozás az, ami a közgazdasági szempontból a legnagyobb akadályt jelenti. Például megfelelő mm, nagykereskedelmi hozzáférési termékekre van szükség, például Ethernet alapú, vagy bitfolyam alapú, vagy bérelt vonalú hozzáférésre gondolunk úgy érezzük, hogy szabályozásnak, a szabályoknak azt kell, a jogszabályoknak biztosítania, hogy valóban elszámol, átlátható, diszkriminációmentes ez a rendszer. A BEREK, a bizottság, a parlament persze a harmonizációra törekszik, ezt mi nagyra értékeljük, ugyanakkor 28 nemzeti szabályozó test előtt van, 28 ilyen nagy ex-monopol céggel a piacon, itt nagyon nehéz bármit is tenni. Amikor az ember pán-európai szolgáltatást próbál nyújtani, akkor a méret a gazdaságosság miatt egész egyszerűen nem működik az, hogy mindenütt a saját hálózatunkat építsük ki. Éppen ezért van szükség az ilyen szabályozásra. Virtual products that have been on the table. Ami a virtuális termékeket illeti a bizottság javaslatában, nos, mivel a fizikai hozzáférés nem mindig megoldható, a virtuális termékek elérhetősége roppant fontos. Értjük, hogy a berek miért ellenzi azt az irányt, mi szerint eh, a virtuálisak fontosabbak, mint a fizikaiak. Ugyanakkor a szabályozóknak mindig meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a virtuális hozzáférés termékek alkalmazása hogyan lehetséges. Jelenleg úgy tűnik, hogy e, teljesen elvetik ezeket. Összefoglalásképpen tehát alapvetően a bizottság javaslatát támogatjuk, főként az Ethernet és bérelt vonalú hozzáférést. Szerintünk e, a parlamentnek mindenképpen e, jeleznie kell, hogy a következő felülvizsgálat során módosítani kell, valamit tenni kell. Hogyha a páneurópai cégeknek páneurópai szolgáltatásokat jobb minőségben tudunk nyújtani, és olcsóbban, akkor az a gazdasági növekedést segíti elő. Akár 50 milliárd eurós gazdasági hatása is lehet ennek. Ez persze beszélés, de nagyjából elképzelésüket ez alapján, hogy mekkora megtakarításokat, illetve gazdasági előnyöket generálhat megfelelő szabályozás. Se abre ahora el turno de preguntas, empezando. Nos, most várjuk a kérdéseket a hallgatóságtól. Kezdjük a képviselőkkel és a régiók bizottsága képviselővel amennyiben van észrevételük a témával kapcsolatban. Katrin, tessék! Köszönöm szépen a szót, Vilár, ami az egységes engedélyezést illeti. Röviden szeretnék fogalmazni. A konzultációim során senkit nem találtam, aki, talál, aki támogatta volna a javaslatot a jelenlegi formájában a bizottság részéről. Éppen ellenkezőleg arról hallottam, hogy ez redundáns, illetve túl bonyolult. A berek egyszerűsítő javaslat talált elő. Ez egy megfelelő útvonalnak tűnik. Tehát meg kell találni a praktikus szabályozási lehetőségeket és a harmonizációs megoldásokat. Ami pedig a termékek szabályozását illeti, az elérési termékek szerintem hasznosak, de itt inkább az esetek kisebbségéről van szó nem egészen értem, hogy a bizottság miért választotta ezt az általános megközelítést, miért általánosított ebből a szűk területből. Ahelyett, hogy az alternatívákat megvizsgálta volna. Nem teszi-e lehetővé, ez a kérdésem, hogy adott esetben a szabályozó a maga hatáskörében megoldja a konkrét kérdéseket? Aztán úgy tűnik, hogy a mozgásteret a nemzeti szabályozók esetében meglehetősen szűkítenénk a javaslattal, másrészt rossz jelzést küldenénk a beruházások felé, elvennénk a kedvüket tőle. A Berek ügyében pedig együttműködtem Szedó kollégával az ő jelentése kapcsán. Ennek a vizsgálatát eh, végeztük el, illetve a plenárison a szavazás is eh, jó egyensúlyt mutatott, illetve erősített meg, és azt gondolom, hogy teljes mértékben osztom az előadónk véleme, vé, véleményét, Pilar de Castillo véleményét, tehát át kell gondolnunk a kinevezés időtartamát a hivatalba, illetve a CONEX főigazgatóság szerepét ebben. Tehát el kell kerülni az elfogadhatatlan helyzetek kialakulását. Tehát ezt a berekkel össze kell hangolni, mert egyrészt ott vannak a tagállami hatóságok, másrészt az európai intézmények. Tehát úgy gondolom, hogy abból a nézőpontból, amelyet a parlament szeretne itt biztosítani a vita során, Fontosnak tartom, hogy a panel résztvevőinek a visszajelzéseit is begyűjtsük ebben a kérdésben. Köszönöm. Eh, a többi képviselőt kérdezem, hogy kívánne hozzászólni, vagy kérdéseket feltenni. Amennyiben nem, akkor várjuk a hallgatóság kérdéseit. Tehát még egyszer kérdezem, hogy képviselő kívánne kérdést feltenni. Nekem van egyébként néhány észrevételem. magam is előterjesztettem néhány javaslatot, amelyek eltérnek a bizottsági szövegtől. Először ott folytatnám, ahol Trautmann asszony abba hagyta. A kollégámmal egyetértve úgy gondolom, hogy a berek függetlensége felett őrködnünk kellene. A tagállamok, illetve az európai intézmények viszonylatában, és itt konkrétan az Európai Bizottságra gondolok. Tehát az a javaslatom, konkrétan a következőt javasoltam hogy vezessünk be olyan intézkedéseket, amelyekkel a bereken belüli irányítási lehetőségeket erősítjük. A nemzeti szabályozó hatóságoknak egy sor olyan hatáskört adnánk, amelyek kellően harmonizáltak, és kellően ütőképesek. A berek döntéshozatalában részt vehetnének, egyes nemzeti szabályozó hatóságok például nem rendelkeznek néhány szükséges területen hatáskörökkel, tehát aszimmetrikus jelen pillanatban az erőviszony akkor, amikor a berek munkájában való részvétel merül fel. Aztán a hozzáférési termékek, internet hozzáférési termékek kérdésében. A Trautmann asszonyhoz hasonlóan Én magam is találkoztam jó néhány érintettel. Nagyon sokan a szakértők, illetve az érintettek azt mondták nekem, hogy igen kritikusan ítélik meg a bizottság javaslatát két okból is először. Elsőbséget élveznének azok a termékek, amelyek nem tesznek eleget a legtöbb felhasználó igényeinek a nemzeti piacon. Másodszorban úgy ítélik meg, hogy ez a kezdeményezés ez nem volt kellően megvitatható, nem képezte megfelelő egyeztetés tárgyát az érintettekkel nem végezték el a, az egyeztetéseket, a, a vitát, nem hallgatták meg a szempontjaikat, tehát nincs kellően kiérlelve ez a javaslat. Én azt javasoltam, hogy töröljék a vonatkozó cikket. És a, az internet hozzáférési termékekkel kapcsolatos rendelkezések kerüljenek ki a jogszabályból. Úgy éreztem, hogy arra van szükség, hogy jobban megismerjük, kidolgozzuk, hogy pontosan hogyan felelnének meg ezek az intézkedések az elvárásoknak. A termékeket harmonizálni kellene. Esetleg a termékek fontossági sorrendjét is meghatározhatnánk. Az IKT keretirányelven munkálkodunk jelen pillanatban, és 2016 júliusa lehet a határidő, akkor talán lezajlik ez az eljárás, illetve a felővizsgálat keretében megvizsgálhatjuk majd ezeket a kérdéseket is. A BT képviselőjét figyelemmel hallgatva én teljes mértékben megértem, hogy a vállalatok számára nyújtott elérési szolgáltatások fontosak, tehát nincs kétség bennem az ügyben, hogy ez az általános hozzáférést segíti. De felmerül az a probléma, hogy konkrétan milyen célközönséggel egyeztetjük ezt, hiszen nagyon kevesen reagáltak pozitívan a hozzáférési termékek javasolt szabályozására. Mindenki a saját szemszögéből látja ezt a kérdést. Tehát attól függ, hogy egy adott ágazat érdekeit, vagy egy adott ország érdekeit melyik megoldás szolgálja jobban. Vagy melyik szakterület képviselőjéről van éppen szó. Úgyhogy olyan érzésem alakult ki, hogy általános megrökönyödés, felháborodás övezi a megoldásokat az ellenérdekeltek részéről. Tehát ezt el kellene mm, kerülni. Valahogy el kéne érni, hogy nem mindenki csak a saját szemszögéből vizsgálja a kérdést. Tehát vizsgáljuk meg részletesebben. Menjünk bele a kérdésnek a részleteibe, és próbáljuk egyeztetni, harmonizálni a szabályokat. Úgyhogy én úgy döntöttem, persze a parlamenti viták függvényében azt gondoltam, hogy a javaslatom a következő, halasszuk ezt későbbre. Tartsunk erről később vitát. Esetleg a keretirányel felülvizsgálatával párhuzamosan, vagy esetleg valamivel korábban szükség esetén. Most rátérnék az egységes engedélyezés kérdéskörére. Ezt szükségesnek tartom. Meglehetősen nagyok az eltérések Úgyhogy szükség lenne egy egységes engedélyezési rendszerre. De tagállamoktól függően azért nemzeti szinten különböző elvárások, követelmények érvényesülnek. És hogyha erre lehetőséget biztosítunk, akkor tulajdonképpen az eredményessége ennek a rendeletnek csorbulna. Tehát nem tudjuk a kívánt hatékonyságot biztosítani. El kell ismerni, hogy egyes tagállamokban a fő szempont, hogy a szolgáltatások működjenek, és ugyanakkor hatékonyabbá kell tenni az eljárásokat, de úgy, hogy ne veszélyeztessük a szolgáltatásokat. A bizottság elgondolását általánosságban támogatom, csak túl bonyolultnak tartom, az Európai Parlament részéről egyszerűsítést, hatékonyabbá tételt látunk szükségesnek. Van-e más kérdés? Én magam tulajdonképpen nem kívánok további kérdéseket feltenni, hanem inkább a panel szakértőjének adnám át a szót, hogy reagáljanak. Ami engem illet, én csak az abili eh, elégedettségemnek tudok hangot adni, hogy ezt a kérdést eh, Rotman asszony feltette és aktuális a berek álláspontjára visszatérni, ami napnál világosabb. Természetesen úgy véljük, hogy hogy az egyszerűsített formalitások segítenek a rendszeren. Persze, hogyha if it ain't broken, don't fix it, tehát ha nincs baj, akkor ne próbáljuk megjavítani. Elv az most is alkalmazandó, de mindenképpen el kell azt kerülnünk, hogy túl komplikáljuk a rendszert. Ami a harmonizált hozzáférést illeti, a berek elismeri annak a szükségességét, hogy garantálni kell a szolgáltatóknak eh, a magas színvonalú hozzáférési termékek eh, lehetőségét, ugyanakkor nem értünk egyet azzal az elvel, hogy eh, előre gyártott megoldásokat alkalmazzunk, a rugalmasságot fontos bevíteni a rendszerben annak érdekében, hogy a piac konkrét igényének megfeleljünk, 28 tagállamról beszélünk, és a piacok teljesen másképp néznek el, a szolgáltatók piaci helyzete is igencsak eltérő képet mutat. Nincs igazán bizonyíték arra, hogy a one size fits all, tehát az egységes egyenzóban megoldások működnének ezeken a piacokon. Megvannak a jogi és technikai eszközünk arra, hogy a fennálló problémákat kezeljük. A berek természetesen készen áll arra, hogy a best practices, a bevált gyakorlatok, szabályozási gyakorlatok kérdésében tájékoztatást nyújtson. Mi úgy véljük, hogy verek függetlenségét garantálni kell. A berek ügyvezető igazgatóját a tagok választják, ez egy, hogy válasszák, ez egy roppant érdekes eh, javaslat. A berek eh, következő ülésén, jövő héten eh, Budapesten mindenképpen felvetem a kollégáknak ezt a kérdést. Köszönöm. Van még esetleg valakinek hozzáfűzni valója? personas que quieren intervenir que están en el siguiente panel. Vamos a tener un poquito... A következő panellel folytatjuk, nem tudom ki szeretne jó, jó, jó, befejezem, és aztán visszaadom a szót. Rugalmasak lehetünk, mert nem volt annyira sok kérdés a képviselők soraiból. De mindenképpen tartanunk kell az időt. A délután végén, aha, ami már inkább este lesz, remélhetőleg marad még majd idő kérdésre és válaszokra, hogy a vendégeinket is bevonjuk ebbe a vitába. A bizottság után remélhetőleg mondom, jut még idő a többi vendégünk számára is, hogy eh, beszálljanak ebbe a roppant élénk vitába. Tehát nagyon röviden egy pár eh, megjegyzés az Access Products, a hozzáférés termékek tekintetében, miért a következő panellel folytatjuk? Bocsánat, bocsánat. Elfelejtkeztünk Luigi Gambardelláról leave, leave the floor to my colleague. I... Csak néhány és aztán a kollégáknak megadom a lehetőséget. Először is nagyon fontos, és szeretném megismételni azt, amit már elmondt. Mi elkötelezett vagyunk, elköteleztek munkat amellett, hogy konstruktívan együttműködjünk. Nagyon fontos, hogy ilyen típusú párbeszéd folyjon az Európai Parlamenttel és a bizottság, és hogyha vannak megoldások, pozitív kompromisszumok, akkor mi ezt üdvözöljük de hát mi az, ami nyilvánvalóan fontos számokra? Egy nagyon fontos dolog hangzott el, hogy meg kell próbálni egyszerűsíteni. Pilar del Castillo hogy mondta ezt, de hát több szabályozásra nem lehet egyszerűsíteni. Mi az, amit számít, vagy fontos? megnéztük az egységes engedélyezés, a hozzáférési termékeket. Itt fontos, hogy egyszerűsítsük. Túlságosan összetett a rendszerük. Az európai rendszer a legösszetettebb az egész világon, és mi vagyunk a leginkább szabályozott régiója a világnak. Tehát nagyon-nagyon magas eh, és, eh, és szinten eh, szabályoztuk ezt a területet, de ugyanakkor mégis túl nagy a bizonytalanság. A bizonytalanság szintjét csökkenteni kell, hiszen ez is nagyon fontos számunkra a szabályozók számára, ez, ez rendkívül fontos. Nyilvánvalóan vannak itt hibák, és hát a, a két év után elfogadott ajánlásokat mi, mi támogatjuk a, a rézárának stabilitására vonatkozóan, és a üvegszáras technológia elterjesztésre vonatkozóan, és ezek az ajánlások, ezek végrehajtásra kerültek, és nem szinten a szabályozók foglalkoznak ezzel is. Akkor két rövid hozzászólás. Esteban Victorio, és aztán Scott Marcos kap szót a VK részére. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy röviden hozzászóltok a nagykereskedelmi hozzáférési termékek az egységes engedélyezés és a berek tematikájához. Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a jelenlegi szabályozási modell, amely az uniós szabályozási keretben most hatályos, hát itt a globális összehasonlításban azért a fogyasztókat nagyon svérít. Nagyon komoly beruházásokra kerül sor Európában, a világ többi részén lehet, hogy, hogy nagyobb a tőkeráfordítás, de ne, de a hálózatokban mégsem ruháztak be többet máshol, mint itt. Vannak máshol is különböző támogatósak, de például az üvegszáros technológia föld alávitelét eh, nem támogatták, és a a független testületek, mint az ITU, az OECD és az Európai Bizottság adatai egyértelműen ezt mutatják. Az európai fogyasztók magasabb sebességű internetet kapnak, olcsóbbak a, az internet hozzáférési lehetőségek, és ennek eredményeképpen az európai háztartások a széles sávot sokkal nagyobb mértékben használják, mint például az Egyesült Államokban vagy Kínában. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy fenntartsuk ezt a már jól működő szabályozási keretet, hiszen ez mindenképpen gazdasági elveken alapul. Az, hogyha szétválasztjuk a fizikai hozzáférést a virtuálistól, ez rendkívül fontos az európai siker történet ebben is rejlik a szélesebb tekintetében. Fontos ez a szétválasztás, ez a versenyhez és a megfizethető árakhoz és az innovációhoz is e, e, nagy hozzá, nagyban hozzájárul, és a hálózatokban történő beruházásokat is ez segíti és sikerült az Európai Parlament ITRA szakbizottság által készített tanulmányának köszönhetően egy megfelelő modell került kidolgozásra arra vonatkozóan, hogy a már piacon szereplő vállalatokat ne hátráltassák semmiben a beruházások tekintetében, és a 18-as cikket a és a 38 os preambulum bekezdést törölni kellene a jelenlegi javaslat tervezetben, amit hallottunk a British Telekomtól, ahol látjuk azt, hogy valamire nagyon nagy szükség van, például a harmonizációt fontosabb lenne még jobban megerősíteni, az bizony a, a, az a pán-európai üzleti szabályozás előmozdítása az, ahol itt a harmonizációt meg kellene erősítenünk. Itt a termelékenységet, a hatékonyságot lehetne növelni az valamennyi ágazatban Európában. Ezért mi azt javasolnánk, hogy, hogy ami a javaslatban úgy szerepel, mint második és harmadik opció, eh, ezeket őrizzük meg az üzleti termékek tekintetében, de ez ugyanakkor nem helyettesíti a fizikai hozzáférési termékeket, illetve a szétválasztás, az unbundlingot, de itt az üzleti felhasználók, tehát a vállalatok és a közigazgatásban dolgozók számára fontos ez. Ami a bereket illeti, mindenképpen szeretnénk, hogyha független és erős lenne a berek, mint szabályozás, fontos itt a fékek és egyensúlyok rendszerének fenntartás, és úgy gondoljuk, hogy jelenlegi hatalom megosztás a bizottság és a nemzeti szabályozók között jól működik, mi támogatjuk az előadó erre vonatkozó javaslatait, és aztán ami az engedélyezési rendszert illeti, mi támogatjuk a harmonizált és egyszerűsített engedélyezési rendszer, tehát a bürokráciát csökkenteni kell ezen a téren, és az előadó által javasolt módosításokat támogatjuk. Köszönöm szépen. Márkusz úr kapja meg a szó. A WYK német kutatócsoport vezetője vagyok, és azt gondolom, hogy itt a fizetési kötelezettségek adják a megfelelő szolgáltatás kategóriák közötti különbözőséget. Tehát ez a különbség a nyílt, illetve a szakszolgáltatások között. És a bizottsági javaslat és szintén ilyen fényben értelmezendő. Tehát ott, ahol megvannak az erre kialakult gyakorlatok, ott a berek ezeket elismeri, és a kiszolgáltatóktól nem vár nagy befizetéseket. Tehát én azt gondolom, hogy a, az irányelvek egy-két mondatos kiegészítése elintézi ezt a feladatot, és nem kell új jogszabályt alkotni erre. Egyébként nagyon konstruktívnak tartom a vitát, mindenkinek köszönöm szépen. Elnök, tovább lépve a harmadik panelre, a spektrum témakör. Nikola Frankal kezdjük az EBU európai ügyi vezetőjével. Köszönöm szépen! Az Európai Távközlési Szövetség 56 országban rendelkezik tagsággal, Európán kívül is, ami a rendelet tervezetét illeti, illetve a javaslatot, a rádiós spektrum felhasználhatóságát szeretném egy kicsit elemezni televíziós rádiós megközelítésben. A közcélú szolgáltatások célja, hogy szinte egyetemes lefedettséggel elérjük a fogyasztókat. Ehhez megfelelő platformokat szeretnénk működtetni, üzemeltetni. A legutóbbi Euróbarométer felmérés szerint 46% az EU háztartásainak a földi tévévételre támaszkodik ez 104 millió európai háztartást jelent, és 238 millió főt nagyjából, tehát nem elhanyagolható ez a szám. A digitális földi hálózatok Európában több mint 2000 TV csatornát biztosítanak, és ez folyamatosan nő a DTT platform. Nagyon hatékony médiaszolgáltatási lehetőség, és egyre többekhez jutnak el a műsorok. Nagyjából 50%-a a tévécsatornáknak nemzeti, a másik viszont regionális, a másik felük regionális vagy helyi. Rátérve a rendelettervezetre, egy alapkérdést kellene itt kitárgyalni szerintem az elektronikus kommunikációs csomag 2009-ből, illetve ennek az összefüggés az új rendelettel. Ezt a viszonyrendszert kellene tisztázni. Ez azt is jelenti, hogy a távközlési csomag e, különböző elemeinek érvényben kellene maradniuk. És a spektrumpolitikát illetően köztulajdonnak tekintik a spektrumot, fontos gazdasági és társadalmi értékkel bír ez a spektrum. A rádiós spektrumra vonatkozó csomag, a közérdekű médiapluralizmus, illetve a sokszínűségi szempontokat tartja szem előtt, előtérben. Ezt kéne tisztává tenni a rendeletben. Négy alapvető észrevételt szeretnék megfogalmazni, és ez egy korábbira utal elsőként vissza vagyis a rádiós tévé műsorszórás szempontjából a spektrum jelentőséget el kell ismerni. Erre vonatkozó módosítóra van szükség a 17-es preambulum bekezdésben. Tehát szeretnénk, hogyha oda bekerülne egy ilyen. A második, a tagállamok és az Európai Parlament is fontos, hogy az EU döntéshozatalban a jövőben is részt vehessen a spektrumpolitika témakörében. És a harmonizált rádióspektrum elosztás az egy politikai döntés, és az EU jogalkotói és részt kell, hogy vegyenek benne. A keretirányelv a 8-as, 9-es cikkben egyértelművé teheti, hogy mit kell érteni a harmonizált spektrum alatt ebből a szempontból. És fontos kiemelni, hogy a 800 MHz-es sávon túli harmonizációra nem született még javaslat, és ne alakuljon ki olyan tévedés, hogy a rádió spektrum a 900-as sávra is kiterjedne, mert nincsen erről szó. A harmadik, a jelenlegi spektrumigények figyelembe veendők, mielőtt a felosztás megtörténne. Azután a tízes cikk követelményei kapcsán ezeket a nemzeti hatóságoknak kell figyelembe venniük, illetve alkalmazniuk. Szerintünk a hatóságoknak a jelenlegi sáv kihasználtságot, illetve felhasználási feltételeket is figyelembe kéne venni. A cél az, hogy például a vezetéknélküli spektrumot hatékonyan hasznosítsák, tehát a hatékonyság itt a kult szó, és figyelembe kell venni a piaci igényeket. Hogy egy kicsit részletezzem ezt, nem automatikusan tételezhetjük azt fel, hogy az egyre szélesebb sáv hozzáférhetővé tétele magától megoldja majd a szélesebb körű hozzáférést. Tehát a beltéri és wifi mobil kombináció nem mindenki problémáit oldja meg. A 3G-s, 4G-s hálózatok mobil felhasználói nem túl sok tévéműsort néznek, ezt inkább wifi teszik meg. Aztán az ezzel kapcsolatos költségeket is tekintetbe kell venni. A rádiófrekvenciás spektrum jelenlegi felhasználóinak a máskénti kezelése különböző változásokat hoz, és ennek a hatásait is látni kell. Aztán a különböző kölcsönhatásokat, interferenciákat is tekintetbe kell venni. Elmondtam korábban, hogy itt politikai szintű döntésekről, megfontolásokról van szó, de persze műszaki megalapozottsággal, és a politikai megfontolások nem kaphatnak elsőbséget. A spektrum jelenlegi felhasználóinak az igényeit is tekintetbe kell venni. A negatív kölcsönhatásokat, illetve többletköltségeket el kellene kerülni, és ezt tegyük a nemzeti hatóságok számára a szabályozási alapelvé. Összefoglalva, a távközlési csomag alapelvei maradjanak érvényben, ideértve a gazdasági, társadalmi, illetve kulturális értékét is a rádiófrekvenciás spektrumnak. A rádió és a tévéműsor szórás igényét el kell ismerni, és a tagállamok, illetve az Európai Parlament a továbbiakban is részt kell, hogy tudjanak venni a döntéshozatalban európai szinten, valamint a spektrum kiürítésének a költségeit is szem előtt kell tartani. Utolsó sorban az interferencia kérdésekkel is foglalkozni kell. Köszönöm szépen. Eh, muchas gracias, eh, Nicola. Tenemos ahora a... Köszönöm szépen. Nikola, most pedig Lauden úr kapja meg a szót a Spektrum politikával foglalkozó aligazgatója a Dolce Telekomnak. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy a mi álláspontunkat is kifejezősen juthatom a spektrum politikával kapcsolatban. A Dolce Telekom alapvetően támogatja az egységes távközlési eh, szabályozást, különösen a frekvenciák tekintetében. A mobil szolgáltatók számára rendkívül fontos, így pedig a fogyasztók számára, és azaz valamennyi uniós polgár számára fontos, hogy a piaci fragmentációt felszámoljuk az EU 28 tagállamok, különösen a szélesebb a frekvenciák kijelölése és engedélyezése során. A jelenlegi helyzet számos komoly hátrányal szolgál az európai szolgáltatók számára szemben globális versenytársaikkal, például az amerikai mobil szolgáltatókkal szemben. Tehát most akkor az első lépés megtehetjük a közös szabályozási keret módosításával fragmentációt leküzdhetjük a spektrum politikával, foglalkozó cikkek még ambiciózósabb és precízebbek is lehetnének a az olyan szolgáltatók, mint a Dolce Telekom, amely számos európai piacon jelen van, nagyon komoly kívásokkal kell, hogy szembenézzen a nagyon bonyolult aukciós és frekvencia kijelölési eljárások miatt. A Dolce Telekom szeretné a objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes lenne a frekvencia kijelölése az új belépők számára is, és ugyanakkor a már a piacon lévőket sem szabad hátrányosan megkülönböztetni ez a beruházás biztonságát is szolgálni. Az aukciók nem szabad visszaélni annak érdekében, hogy a költségvetést feljavítsák egyes államok, és fontos, hogy a szolgáltatók megfelelőképpen tudjanak élni a, a frekvenciás spektrumnak a lehetőségevel. A Telekom támogatja az ITRA azon javaslatát, hogy, hogy a spektrum kijelölés minimum 30 évre szóljon, ez pedig rugalmasabbá és hatékonyabbá teszi a frekvencia használatot. A technológiai semlegességet szintén támogatjuk, ami a technológiai teljesítményszinteket illeti, és például a, a termékek életciklusa meghatározása. Úgy gondolom, hogy ez nem a bizottságnak a feladata, hanem az üzleti vállalkozásoknak kellene itt eljárniuk. A Deutsche Telekom a bizottság az a szándékát és támogatja, hogy a kis hatótávolságú hozzáférési pontok esetében a szabályozás csökkentésével segítik a hozzáférést. Engedjék meg, hogy még egy kiegészítő megjegyzéssel éljek ugye a médiával kapcsolatban hallhattunk már néhány észrevételt arra vonatkozóan, hogy milyen konfliktusok merülnek föl, az adathálózatok, nem csak a nagy mennyiségű adatforgalmak, kisebb adatforgalom esetében is nagyon fontos. Így a műsorszolgáltatók számára is fontos, hogy a mobil a hálózatok a forgalmat bírják, világszintű harmonizációra eh, törekszünk a mobil használat területén. Az interferencia azt is jelenti, hogy, hogy az elsődleges használat az eh, eh, már nem kizárólagos, az elsődleges frekvencia allokáció nem tud megvalósulni a jövőben. A, a mobil szolgáltatók különböző igényeknek kell eleget tenniük, és hát ez, ez jogos is az, hogy szeretnék ezt eh, kielégíteni. A fogyasztókra is hallgatunk kell, és a leginkább leghasznosabb rendszert kell dolgozunk számukra. Összességében eh, a javasolt rendelet mindenképpen jó kiindulási pont a piac számára, illetve a frekvenciafelhasználók számára, és a, még néhány módosítással valódi sikertörténetté válhat Európában. Köszönjük szépen. Végül, de nem utolsó sorban, Gerard Pogorel közgazdaság tan professzora, Párizsból parancsolja. Szilvúplé. Thank you. Uh, Köszönöm ezt a lehetőséget. Hiszen most megvizsgálhatjuk, hogy pontosan hogy is állunk az európai rádióspektrum felhasználásban. Az önök parlamentje nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy fe, abban a felvilágosításban, amely a rádióspektrum fontosságával kapcsolatos. However, when, when, you look, when we look at the, at the current situation... Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben azt mondhatjuk, legalábbis számomra úgy tűnik, hogy amit a célunk, azaz egy egységes távközlési piac kialakítása Európában. Ehhez nem elég az előttünk fekvő javaslat. Persze az igaz, hogy a mobiltelefonia árai relatíve alacsonyak, de ez nagyon jó a fogyasztók számára. Ugyanakkor a piac struktúráját, ha nézzük, hogyha a távközlési ágazat dinamikáját nézzük, akkor az közismert tény, és sajnálom, hogy el kell még egyszer mondanom, de ismétlés a tudás anyja. Hát mondjuk csak el még egyszer, hogy Európa lemarad. És ha nem hozzuk meg a megfelelő lépésüket, akkor fennáll veszélye annak, hogy a gazdasági hanyatlás út elkerülhetetlen lesz. Ahogy ezt az európai gazdaságról pár évtizeddel ezelőtt általánosságban mondottuk. Ezért megpróbálok ma pár javaslatot tenni annak érdekében, hogy ez a roppant felaprózott távközlési piac itt Európában valamennyire egységesebbé váljon. Például a vezeték nélküli vagy mobil eh, spektrum piac, hát egyszerűen elképesztő. Ez egy szület 28 különböző 28 különböző piacról beszélünk, mindegyik piacon van egy hófehérke és hét törpe. Alapvetően versenypártiak a szabályok, de hát ebben a helyzetben az oligopólia a monopóliumok e-, elkerülhetetlennek látszanak, illetve hát ezek létező piaci jelenségek. Ezért két javaslatot is tennék annak érdekében, hogy az egységes piac felé előre léphessünk. Folyik a vita arról, hogy a spektrum allokáció vagy felosztás menetrendjét, időrendjét jön nagyobb mértékben harmonizálni kellene. Ez pozitív pont még akkor is, hogyha nem minden ország érdekelt abban, hogy ezt a mechanizmust megosszák, ugyanakkor a jelenleginél nagyobb fokú koordináció a spektrum kiosztás tekintetében mindenképpen pozitívum lenne egy egységes távközlési piac kialakítása irányában. Másodszorban legyünk reálisak, van legyünk reálisak, de van egy olyan terület, ahol elvesztettük a valóságérzékünket, ez pedig a rádióspektrum aukciók eh, kérdése. Öngót lövünk azzal, hogyha a távközlési szolgáltatókat arra kérjük, hogy százmilliókat, milliárdokat fizessenek ilyen aukciókon, versenytárgyalás útján odaítélt rádióspektrumokért. És utána nem nagyon maradt pénzük arra, hogy a valós hálózatot, az infrastruktúrát kiépítsék. Egyes tagállamok megtették ezt, nekünk is meg kell próbálnunk, mi szerint mondjuk a rádióspektrumokért éves díjat kérnek, lehet, hogy az aukciók megmaradnának, hiszen ez a versenytárgyalásos módszer alapvetően indokolt, de számos más lehetséges megoldás van. Ez az óriási teher ólom súlyként nehezedik a távközlési piac vállaira. Hát az ő alapvető feladatuk mégiscsak az, hogy hálózatot fejlesztenek és építsenek ki, nem az, hogy milliárdokat fizessenek az államkasszába, anélkül, hogy az ügyfelektől még akár egy fillért is beszettek volna. Végezetül egy magyarázat arra, hogy miért olyan nehéz ezeket a döntéseket meghozni a rádiós spektrummal kapcsolatban. Azért, mert eh, hát eh, adott hozott anyagból dolgoznak a tagállamok, örököltek egy helyzetet, ami nehéz változtatni. A javaslatom az, hogy a strukturális alapok segítségével tudjuk megkönnyíteni azon ezen tagállamok helyzetét, annak érdekében, hogy egy, egy harmonizáltabb spektrumfelosztás frekvencia felosztás felé mozduljanak el, hogy az egységes európai távközlési piac felé ők is haladjanak. Muchas eh, gracias. No cabe duda que estamos también ante un, eh, un aspecto eh, crucial. Köszönöm szépen. Valóban kulcsfontosságú kérdéssel van dolgunk akkor lehet versenyképes az Európai Unió távközlési piaca, hogyha ezt a kérdést rendezzük. Persze különböző eh, látószögből vizsgálják a eh, meghívottjaink ezt a kérdést. Ez érthető. Mielőtt megadom a szót a kollégáknak, felvetnék a jelentésem kapcsán két idevágó kérdést. Először is. Egy pillanatra sem szabad szem előtt évesztenünk azt a tényt, hogy a rádió spektrum eh, egy olyan része van dolgunk, amelyet eh, harmonizáltunk távközlési célokból. Olyan megfontolásokkal is eh, szembesülünk gyakran, amelyek nem ehhez a rendelethez kapcsolódnak, hanem a, a valódi spektrum politikához tartoznak inkább. Várjuk a parlament döntését ezzel kapcsolatban. E másik ügyben is tartunk majd egy meghallgatást, de itt két kapcsolódó, ám különálló kérdésről van szó. Az elektronikus távközlésre igazából nincs kihatással, jó néhány olyan aggodalom vagy megfontolás, amelyeket igen gyakran hallhatunk és éppen ezért ezek nem is tartoznak ennek a javaslatnak a hatája alá. Eh, yo insistido también en la necesidad de evaluar en algún momento. Többször hangsúlyoztam már azt, hogy igenis szükség van arra, hogy megvizsgáljuk a sávszélesség nyitás kérdését. Eh, no podemos estar haciendo muchísimas consideraciones sobre... Egy rendeletről van szó, ezért nagyon óvatosan körültekintően kell eljárnunk. Eh, érdekes ötletek, gondolatok, javaslatok vetődnek fel azzal kapcsolatban, hogy a diverzitást, a kulturális sokszínűséget hogyan tudjuk garantálni, de itt egy rendelettel van dolgunk, a rendeletnek pedig közvetlen hatája lesz a tagállamokban. Nem irányelv, amit majd még át kell ültetni a tagállami jogszabályokba, nem. Egy rendelet, egy sokkal komolyabb jogszabály, itt most véleményt alkotunk ez ügyben, következetességet kell biztosítanunk annak érdekében, hogy a jogszabály hatáját ne tágítsuk ki túlságosan, hiszen akkor túlságosan nehéz lenne ezt végrehajtani. Ki sokat markol, keveset fog, ahogy azt mondani szokták. Azt hiszem ez ügyben ez különösen igaz. Az elhangzott aggodalmokat értem, talán preambulum bekezdésben egyes ilyen aggodalmakra utalhatunk is, de mindenképpen határozottan eh, kell körülírni a rendelet hatáját. Elektronikus távközlés és spektrumok harmonizációjánál járunk, se több, se kevesebb nem lehet ennek a rendeletnek a hatája. Ami a sávszélesség vagy spektrum jogokat illeti, azt mondtuk, hogy ez ne legyen kevesebb, mint 30 eh, év. Persze van egy eh, kérdőjel is ezzel kapcsolatban. Mi lenne, hogyha meg dupláznánk a, a koncesziós időszak hosszát. Nos, akkor akkor, hogyha további spektrumot használnak, akkor további díjakat kell fizetni. nekem eh, előadóként és par, a, nekünk a parlamentként eh, nem áll igazából jogunkban eh, nem tudom, az hatáskörünk az, hogy meghatározzuk, hogy minden tagállamban, az egyes tagállamokban ez ügyben hogyan járnak el. Hogyha az eredeti időszakot meghosszabbítják, vagy újabb spektrumokkal egészül ki az eredeti frekvencia koncesszió, akkor nekem az logikusnak tűnik, hogy további díjakat fizessenek a cégek ezért. A spektrum jogok vásárlása vagy bérlése hogyha ezt megfelelően szabályozzuk, akkor a spektrum piacba új életet lehelhetünk, eh, ha megfelelő ösztönzőket eh, vezetünk be. Lehet, hogy nem, de mégis én azt vélem, azt remélem, hogy legalább elgondolkozni érdemes ilyen ösztönzőkön, ahogy azt az előttem szólok mondták, említették. Valóban szükség van arra, hogy hogy ezen a területen minél hamarabb elinduljon dinamikus fejlődés, egyre több szinergiát tapasztalhatunk a távközlési piac ezen szegmensében. További spektrumokhoz való hozzáférést kell mindenképpen garantálnunk. Ki szeretne szót kérni Catherine elsőként? Une petite remarque par Igen, köszönöm szépen. Egy apró észrevételt szeretnék tenni a jelentéssel kapcsolatban, illetve módszertani értelemben. Természetesen a hatályt világossá kell tenni. A bizottság azonban meglehetősen szélesre vette ezt a hatályt, és ezt problémásnak lehet úgy gondolom nevezni, legalábbis a jelenlegi gazdasági szabályok fényében fontos lenne, hogy a módszertani alapelveket figyelembe vegyük és betartsuk. Egy kicsit rendbe kellene tenni a munkamódszerünket is. Ez az én véleményem. Különböző ö, alkalmakkor ezt már jeleztem is. Konkrétan a spektrum ügyében. A definíciós részben össze kell hangolni tagállami szinten a spektrumnak a kezelését, spektrum gazdálkodást. Ez egy hosszú távú feladat, de fontos, hogy kézbe vegyük. A gazdasági spektrum értékekről vitát kellene tartani. A felosztható, illetve az egyben odaítélendő spektrum közötti különbséget is szem előtt kell, hogy tartsuk. Stratégiai döntést kell hoznunk. A parlament vagy úgy kezeli a spektrumot, hogy a tanács ellenvetéseivel dacolva gazdasági megközelítést alkalmaz. Pogorel hát professzor erre hívta fel a figyelmünket. Vagy pedig igyekszünk a jelenlegi kerettel összhangban maradni, a másodlagos piacot lehetővé téve, ugyanazon felhasználási célra korlátoznánk egy adott spektrumnak a felhasználhatóságát. Aztán a spektrum allokációnak az ütemezését uniós szinten össze kellene hangolni, megvizsgálva, hogy ez hogyan hat majd az ágazatra. Pilar de Castillo mm, észrevételének a második részéhez kapcsolódnék a szolgáltatók szempontjából. Tehát ne alakulhasson ki egy olyan helyzet, hogy az országok egy részében kap frekvenciát, és minden díjat egyszerre kelljen kifizetnie. Paradigmaváltásra van szükség gazdasági értelemben. Számomra egyelőre úgy tűnik, hogy nem kellően vették figyelembe ennek a hatásait a díjfizetés oldaláról. Erre elképzelhető, hogy megoldást tudunk találni. És a hosszabb távra elosztott éves díjak lehetnek ennek az egyik formái. Vagy esetleg akár havi lebontás lehetséges. Aztán úgy tűnik nekem, hogy meg kell oldani a következő két területet is. Élénkíteni kell a piacot, ez szolgálhatja a másodlagos piacnak a bevonása. És aztán a frekvencia árverések megoldása nehéz helyzetbe hozhatja a vállalkozások, vállalatok egy részét. És azt is lehet, hogy egy lépésben harmonizáljuk a spektrumokat. A vállalatok akkor, amikor a vezetékes hálózatba, illetve az üvegszálas hálózatba kell, hogy beruházzanak, akkor nem kell, hogy befizessék a spektrum díjakat. Köszönöm. Frage. Köszönöm szépen, egy kérdésem lenne. Dél-Koreában azt tanultam, hogy vagy arról értesültem, hogy már következő sebességbe kapcsolnak, amikor adatcsomagokat továbbítanak, az 5G-ről beszélnek már. Hogyha jól értesültem, akkor ilyen több eh, antennára és átjátszó toronyra van szükség, mert rövidebb távon belül kell ezeket a pontokat megolvasni. Kérdezném, hogy ez, ez például a rádióspektrum eh, alternatívaként szolgálhatna-e, vagy sem. Köszönöm. Van-e további kérdés? Um, in the same line of uh, uh, the previous... Uh, Nos, az előző hozzászólókhoz hasonlóan én magam is egy kettős kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a Deutsche Telekom képviselőjéhez, illetve Pogorel professzorhoz szeretnék fordulni ezzel a két kérdéssel. A piacon vannak különböző úgynevezett business enabler tényezők, amelyek üzleti fellendülést hozhatnak és nem rontják a dinamikus fejlődést a piacon, illetve a szolgáltatók pénzügyi stabilitását nem veszélyeztetik. Én úgy tudom, hogy önöknél néhány vállalat kellemetlen meglepetésekkel találta szembe magát a spektrum árveréskor. A bizottsági javaslat hatékonyabbá tenné a spektrumok odaítélését. Hogyan látja ezt, illetve az önök vállalata például több millió eurót hajlandó-e kiadni a 900 megás spektrumra, akkor, hogyha Európa szerte több helyen egyszerre tartanak árveréseket. A második pedig, a második kérdésem Pogorel professzorhoz. Jól értem-e, hogy ön arra utalt, hogy csökkenteni kellene a hozzáférést, a hozzáférési díjat a spektrumhoz. Cserébe a jobb lefedettségért vidéki területeken mint például Németországban vagy Svédországban történt. Ez egy életképes alternatíva lehetne a lefedettségi előírások, illetve a spektrumszerzési költségek között. Elnök, azt gondolom, hogy itt az idő, hogy válaszoljanak a panel résztvevői. Köszönöm szépen, akkor én is, akkor mivel német kérdések is elhangzottak, németül fogok válaszolni. Ami a további fejlődési lehetőségeket illeti, van egy nemzetközi standardizációs menetrendünk, és a jelenleg nálunk érvényben lévő 4G szabvány ebbe a menetrendbe beletartozik. Tudjuk, hogy kb. 2016 fogjuk elérni a következő szakaszt, az ATT Advanced, az szabvány lesz ez, itt még több frekvenciát fogunk felhasználni, illetve különböző más intézkedések teszik majd lehetővé azt, hogy még gyorsabbá tegyük az adatátvitelt. És az 5G szabvány még ezután 3-5 évvel később fog megjelenni, amit korábban láttuk, az sem a, az igazi alkalmazása még ennek. Az ATT Advance-nak kapcsán szeretném elmondani, hogy ez nem egy új szabvány, hanem egy intézkedés csomag, e, ide, e, például a MIMO, az antenna technológia, vagy a frekvencia agregáció a leginkább ismert és legnépszerűbb intézkedés, ezek ide tartoznak. Ez a frekvencia agregáció azt jelenti, hogy különböző sávokból, különböző sáv szélességű sávokból virtuálisan összefonunk egy, egy szélesebb frekvenciát, és akkor gyorsabb adatátvitelt teszünk lehetővé. Aztán kérdés volt az is, hogy a jövőben felmerülő igényeket hogyan tudjuk majd kielégíteni a, a VIC 15-ös konferencián ülésén majd az új frekvenciák azonosítására is sor kerül, tehát a nemzeti munkacsoportok már foglalkoznak ezzel, és reméljük, hogy VIC 15. ülésén majd még több frekvenciát sikerül azonosítani, ami tehát a műsorszolgáltatás tekintetében a spektrumot, a frekvenciákat illeti, hát abból indulunk ki, hogy itt globális harmonizációra kerül sor, tehát a jelenleg érvényben lévő allokációkhoz fogunk majd kapcsolódni, és erre fogunk építeni, és a 700 MHz-es frekvenciát valóban a szélessávú internetnek fogják átadni. Ugye jelenleg a, a közvélekedés, illetve a, a a nyilvános vita is ugye azzal foglalkozik, hogy ez milyen módon és mikor fog megvalósulni, hogyha megnézzük a tanulmányok által is bizonyított e, igényeket, azt szerint 2016 és 2018 között a jelenlegi frekvencia spektrum már nem fog elegendő lehetőséget nyújtani, és a növekedő igényeket ekkor már nem fogjuk tudni eh, kielégíteni, éppen ezért most már reagálnia kell ennek a területnek, és új szabványokat kell, modernebb szabványokat kell kidolgozni és bevezetni, eh, annak érdekében, hogy a jövőben is biztosítani tudjuk az igények kielégítését, de amiről jelenleg a nyilvánosság beszél, hogy itt komoly konfliktusokra, összeférhetetlenségekre kerül majd sor, hát én azért ettől nem félnek. Aztán az európai szintű árverések kérdése, hogyha minden piacon egyszerre vetélkedünk a frekvenciákért, ez azért nem működne, mert a legtöbb szolgáltató, mint hogy mi sem, nem vagyunk jelen valamennyi tagállamban Éppen ezért a harmonizált feltételek, tehát hogy egyes tagállamok nem állíthatnak fel saját, külön aukciós feltételeket, és sokszor maguk a tagállamok sem értenek ezt, hanem szakértők által javasolt uh, aukciós feltételeket szabnak meg, ezzel csak uh, pénzt szívnak el, és, és hogyha sikerül egy harmonizált szabályrendszert kidolgozni, és akkor a nemzeti tagállamok azt szerint járnak majd el, és uniós szinten harmonizáltan ellenőrzik ezeknek a betartását, akkor ez már nekünk sokat segíteni. Nem kell egyidejű, valamennyi tagállamban egyszerre megvalósuló aukció, hanem ez a megoldás is elegendő lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor most Nikola és Pogová professzor is megkapja a szót. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak arra, hogy tisztázzak még néhány dolgot. Amit én elképzeltem, az azon túl, hogy, hogy a, a spektrum és a lefedettség szempontjából mit is akarunk itt tenni. A tagállamok egy része azzal a nehézséggel küzd, hogy nem tudják, különösen az új tagállamokra igaz ez, hogy a, a frekvenciatervüket nem tudják összehangolni más tagállamok frekvenciatervükkel, tervével. Tehát az a javaslatunk, hogy segítsük valamennyi uniós tagállamot abban, hogy ugyanabba az irányba és ugyanazzal a sebességgel mozduljon el a struktúrális alapok segítségével, annak érdekében, hogy a frekvencia eh, spektrummal kapcsolatos terveiket meg tudják valósítani, és össze tudják hangolni ezeket. Ez egy radikális megközelítés lenne, hogy valóban segítsük őket abban, hogy az egységes távközési piac megvalósuljon. Köszönöm szépen, most pedig Nikola kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Talán, hogy talán először Pilár kérdésére válaszolni. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az itt javasolt szabályok a rádióspektrum esetében ez elsősorban a harmonizált, szélessávú internet használatra volt érvényes, de hát itt másfajta fogyasztók és lehetőség is felmerülnek, és az, hogy ezeket a frekvenciákat másképpen is tudják hasznosítani, ahhoz a szabályokat is módosítani kell, és a távközlési csomagban ez, erre már tekintettel is voltak. E tekintetben fontos az is, hogy mit értünk harmonizált frekvencia alatt. Itt mindenképpen a távközlési csomagban erre utalni kell, hogy miről is van itt szó nem akarjuk a hatályt kibővíteni, egész egyszerűen tisztázni akarjuk a feltételeket. Hallhattuk az előbb azt, hogy, és ez igaz az, hogy a, a médiaszolgáltatások egy része most már online valósul meg, de a mi számunk szerint, és ez elég érdekes, a, a televízió 93 százalékban továbbra is abból él, hogy az élőadásokat nézik a, a nézők, és csak két százalékban az interneten keresztül valósul meg a tévénézés. Tehát ez egy nem túl nagy arány, a jövőben növekedni fog ez az arány, és tehát az, hogy az interneten keresztüli, széles sávon keresztüli élőben történő televíziózás jelenleg nem tudna működni, ha mindenki ezzel a lehetőséggel kívánna élni, akkor ezt nem tudnánk biztosítani. Tehát a digitális földi sugárzás egyelőre még hatékony megoldás arra, hogy mindenkihez eljusson a televízió, és azt ugye a hibrid televíziók esetében a, az, a, a TV adás online módon, a sugárzás online módon valósul meg, itt mi a hatékony kombinációját szeretnénk előmozdítani a szélessávú technológiának és a műsorszolgáltatásnak annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást kapják a tévénézők, és jelenleg a szélesávú internetnél eh, vannak hatékonyabb megoldások a televíziózás tekintetében. Aztán hallottuk azt is, hogy a közeljövőben még több frekvenciára lesz szükség, mi nem vagyunk meggyőződve erről, úgy gondolom, hogy ezt még alá kell támasztani, hogy miért van szükség további mobil frekvenciákra. Aztán hallhattunk más kérdéseket, és sokan nyitott kérdés, és úgy gondolom, hogy itt még további érvekkel kell alátámasztani, hogy miért van szükség több mobil frekvenciára. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, akkor most a következő panelra is rátérhetünk, és akkor a végén még még további párbeszédre kerülhet sor, hogyha ezt úgy szeretnék. Most jön a roaming, a barangolás témája, és Markus úr az első előadónk, már ismerik, hiszen korábban is hozzászólt az eszmecserénk, az a VIK igazgatójáról van szó, majd Fitori Erzsébet, az EKTA igazgatója, és Guillermo Beltra, a BEUK képviseletében, de először Márkusz úr kapja meg a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen uh, What I'm going to be presenting today is largely a, a summary of material from the latest of three studies that we did for Köszönöm szépen a lehetőséget az ITRE és az IMCO számára három különböző felmérés tanulmányt, és találnak majd, ezeket mi készítettük. És Godlovics asszonyjal közösen tartjuk az előadást, akit mellettem, mögöttem ül. A roaming rendeletre számos új javaslatot terjesztettünk elő. A 4A cikkben azt javasoljuk, hogy új szövetségeket, együttműködéseket hozzunk létre belföldi szolgáltatók, illetve a partnerek között és ebben nagy mozgásteret kapnának a különböző strukturális jellemzők meghatározásában, illetve az árképzésben, és így hatékonyabbá válna az együttműködést. Aztán olyan elképzelések szerepelnek ebben, hogy a beszéd célú fogadott hívásokért ne kelljen fizetni. A vezetékes hívásoknak a költségét szerettük volna a nemzetközi mobilhívásoknak a díjával egyenlővé tenni. Tehát ne legyen különbség. Alacsonyabb szintre kerülnének a roaming díjak, illetve az indított és fogadott hívásoknak a díjai. Kisebb lenne a különbség a vezetékes, illetve belföldi hívásokhoz képest. Melyek a célkitűzések a különböző barangolási szövetségek kialakításában? Nem vagyok abban biztos, hogy elérhetők a kitűzött célok, hiszen különböző tranzakciós költségek vannak, és eltérő érdekek merülnek fel. A mobil hálózatok nem kapnak kellő ösztönzést arra, hogy létrejöjjenek az együttműködések. Tehát nyilvánvaló, hogyha árban egymás alá kellene menniük, vagy az önköltség alá kerül az árképzés, akkor ez nem ösztönöz semmire. Itt felesleges költségek merülnek fel, és a versenyt sem igazán fenyeget ezen a területen. A bizottsági javaslatok ássák alá jelentős mértékben a versenyt. Tehát én úgy gondolom, hogy a roaming szövetségek egyszerűen nem fognak létrejönni. A jövőbe tekintve mit kellene tenni? Fontos szem előtt tartani, hogy a rendelet jelenlegi célja az, hogy az árakat és a költséget együtt szabályozzák összekapcsoltan egymással, ahogyan ez célszerű is egyébként. Tehát különösen a végzőtetés nulladéja esetében én úgy gondolom, hogy kritikus lehet egyes hívások számára a helyzet a végzőtetési díjak ügyében különösen. Integráltan kellene ezt kezelni. A javaslat nem ezt teszi. Nagyon sokan a barangolást úgy értelmezik, hogy megtörténik maga a hívás, ennek van egy elszámolása, és van egy úgynevezett IoT, a hazai hálózat, illetve a vendéghálózat elszámolását ez biztosítja, és ezt valóban le is fedi a rendelet. De a bejövő hívások esetében nincsen nagy kereskedelmi elszámolási díj, hanem egy végzőtetési díj érvényesül. Tehát a saját hálózat és a vendéghálózat elszámol egymással. Ez kiskereskedelmi szinten történik és a bizottság tudja is, mert a hatásvizsgálat ezt feltárta, hogy ennek van lényegi kihatása. Ez a kritikus tényező. A bizottság évek óta azon dolgozik, hogy közel legyenek egymáshoz a végzőtetési díjak, de még mindig négy az egyes eltérésekről beszélhetünk. Luxemburg például különösen egy anomália eset. Tehát a legalacsonyabb és legmagasabb közötti különbség oda vezet, hogy akár három centet is veszíthet a szolgáltató percenként. A kérdés az, hogy hogyan oldható ez meg. Azt gondolom, össze kéne kapcsolni ezeket a különböző kérdésköröket, és át fogom felülvizsgálni a helyzetet. A bizottsági javaslat a költségek elkülönítését célozza, és az eh, irányelv, illetve a 2009-es ajánlás is erre hívja fel eredetileg a figyelmet, viszont az új rendelet, valamint a roaming rendelet összességében négy különböző jogszabály alá sorolna ezeket a kérdéseket, miközben össze kellene őket kapcsolni. Tehát a jelenlegi változatban szerintem lassítaná a javaslat, és nem gyorsítaná a roaming díjak közeledését a hazai díjakhoz, sőt a nemzeti hatóságok munkáját is akadályozna. Nem jól hasznosítja az erőforrásokat. A végzőtetési hívás, illetve díjakat integráltan kellene megvizsgálni és kezelni, illetve az unión belüli indított és végzőtetett hívásoknak az elszámolását is így kellene megfontolni. Az előadó a tekintetben úgy gondolom, hogy jó észrevételeket tett. Tehát mindezeket figyelembe véve kellene tovább lépni. Strukturálisan összetett ennek a helyzetnek a szabályozása, Pilar de Castillo asszony arra hívta fel a figyelmet, hogy egyszerűsítésre van szükség, tehát világos hierarchiát kell teremteni. A bizottsági javaslat hatása nem csak a roaming területen, hanem úgy általában is, hogy a különböző összefüggések inkább elmosódnak, és létrejön egy ilyen nehezen átlátható, zavaros spagetti struktúra. Tehát nehezen fenntartható, nehezen átlátható szabályozási keret jönne létre. Nem úgy tűnik, hogy ez az előrelépés megfelelő útja. A bizottsági javaslat különböző elemeit egyenként kell vizsgálni, nem kiöntve a gyereket a fürdővízzel. Számos jó elemet meg kellene tartani, és továbbvinni a jövőbe. Ezzel összhangban egyes kiemelt intézkedéseknek a megvalósítását látnánk helyesnek, de radikálisan egyszerűsíteni kellene a jelenleg bonyolult javaslatot, és messze menően egyet értünk a Del Castillo jelentésben megfogalmazott javaslatokkal. Köszönöm szépen. Mrs. Eh, Fitri. Köszönöm, Fitori asszony, a szó. thank you very much for the kind... Köszönöm, köszönöm a kedves meghívást, hogy a ágazat véleményét megosztom önökkel. Először is bevezetőként elmondanám, hogy az ECTA támogatja azt a célt, hogy a túlságosan az barangolási díjakat eltöröljék. Ez pozitív barangolás élményt jelent mindazok számára, akik sokat utaznak. Éppen ezért támogatjuk azt az elképzelést, hogy meghatározzuk, milyen út vezet oda, hogy majdnem olyan külföldön telefonálni, mint otthon, de hát ez a piaci verseny körülményei között kell, hogy létrejön. Nem csak az Európában már nagyon is jelenlévő cégeknek szabad lehetővé tenni, hogy versenyezzenek ezen a téren. Ugyanakkor a jogbiztonság, kiszámíthatóság nagyon fontos számunkra, hogy tudjuk, hogy mik a szabályok, milyen szabályok várhatóak, illetve hogy milyen beruházásokra van szükség ahhoz, hogy a szab, új szabályokhoz alkalmazkodjunk. Jelenleg különböző opciók, megoldások közül lehet választani, ez, ez sajnos igen, gyakran igen eltérő irányba mozdítanak el jelenlegi helyzetet és a roaming 3-as rendeletben egy határozott határidő szerepel 2014 közepéig írta elő a szétválasztást. Miért mondom azt, hogy különböző irányban mozdít, mozdulnak el a különböző megoldások? Hogyha egy, egy ilyen szövetség keretében lenne ez, és nem vagy a, vagy a 2016-ra jogszabályok eltörik a barangolási díjakat, akkor a decoupling szétválasztási eh, kötelezettség gyakorlatilag értelmét veszti. Ezt eleve azért hozták létre, hogy eh, megfelelő piaci verseny jöjjön létre, és így a piaci piaci eh, maga vezet, a piaci folyamatok maguk vezetnek oda, hogy a barankolási díjak jelentősen csökkenjenek, ugyanakkor ez ebben az esetben könnyen redundánsá teheti a decoupling, a szétválasztás elvárását. Éppen ezért egyértelmű, amit kérünk, kérem, hogy a jogszabályok, kérjük, hogy a jogszabályokban csak olyan beruházásokat legyenek kötelezővé, ami, ami elvárható igazából az ipartól. Nem szabad elfelejtenünk, hogyha a barangolási podiakat eltöröljük jogszabályal, attól még nagy kereskedelmi díjakat kell fizetniük a szolgáltatnak. Például a végző tetési díjak formájában ezeket valahol máshol vissza kell, hogy szedje, pótolnia kell az iparnak. Ez a fogyasztó szempontjából nem lenne szerencsés, mert így tulajdonképpen a egyes fogyasztók, a fogyasztók fizetik meg más barangoló fogyasztók barangolási díjának az eltűnését, ez szerintünk nem túl fogyasztóbarát megoldás. Hogyha jogszabályilag törlik el a barangolási pódiakat, akkor fontos, hogy egy bizottság eredeti javaslat szerinti tisztességes felhasználási szabály is kiegészítse ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pilar az első. Köszönjük, hogy meghívták a beukat erre a fontos eseményre. Akik nem ismernek bennünket, mi vagyunk az az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet, amely több mint 30 európai ország fogyasztóvédelmi szervezetét képviselit, és üdvözöljük, hogy a bizottság tovább kimen lépni az egyik leginkább eh, egyetemű kézzelfogható akadály leküzdésében, hiszen a, a roaming díjak, a barangási díjak csökkentése mellett már régóta érvelünk. Évről évre egyre fontosabbá válik ez, hiszen egyre többet utaznak, és egyre mobilabbak a fogyasztók. Most a 2013-as 25 per 93-as rendeletre szeretnék utalni. A digitális egységes piacra vonatkozó intézkedéseket esetében 2015-re a mentes térséget kell megvalósítani az Európai Unióban, mind a hanghívások, mint pedig a szöveges üzenetek esetében. Kérjük a társjogalkotókat, hogy ragadják meg a lehetőséget, amely most ez a javaslat kínál, hogy érjék el ezeket a célokat. A bizottsági javaslat célja az, hogy a, az, hogy a fogyasztók szempontjából is a barangási díjakat megszüntessék, de ez a javaslat számos aggodalmat is felvet, ezekre kitérnék. Az első az, hogy a javasolt mechanizmus a kollektív megállapodások tekintetében nagyban kiadhatna a versenyre, illetve a fogyasztók választási lehetőségére. Az, hogyha ezeket a különböző megállapodásokat ösztönöznénk, ez problémákat vetne fel. Vannak olyan szolgáltatók, amelyek elég nagyok, számukra ez nagyon csábító lehet, és nincs hátulütője, de a, a, sajnos ez oda is vezethet, hogy kétsebességű térség alakul ki az országtól, és a szolgáltatóval függően egyes fogyasztók jobb helyzetbe kerülnek, mások meg nem. A szeremzésünk azt mutatja, hogy e, túlságosan összetett ez a javasolt mechanizmus, és e, nincs konkrét cél, amelyet el lehetnéd érni, és úgy gondolom, hogy a bizalmatlanságot és a zavart fokozná csak ez a mechanizmus és mivel a piac eddig nem tudta elérni a barangolási díjak megoldását, mi azt szeretnénk valójában bevezetni, hogy a 2015-től szüntessék meg a barangolási díjakat. Kérdés az, hogy hogyan jussunk el ide úgy gondoljuk, hogy a barangolási díjak csökkentése 2012-ben nem volt elégséges. Ugye a bizottság a, arra azt érte el, hogy a telefonhívások fogadása esetén ne kelljen felárat fizetni, úgy gondoljuk, hogy ez nem elegendő. Általános szabály kell mi két, úgy gondoltuk, hogy, hogy legfeljebb a felére lehetne csökkenteni ezt a felárat, és az egységes piac kialakításával a határon átnyúló szolgáltatások felárát teljes mértékben meg kell szüntetni. Ha valódi egységes távközési piacot szeretnénk, tehát akadálymentes szolgáltatásokat a fogyasztók számára, akkor úgy gondolom, hogy, hogy biztosodni kellene, hogy egy országhatár két oldalán élő ember, emberek úgy telefonálhassák egymással, mint hogyha csak a szomszédba telefonálnának. A 21. harmadik bekezdés és itt mindenképpen még javítani kell. A fogyasztók az unión belül úgy kell, hogy használhassak a közös szolgáltatókat, hogy ne is kelljen végig gondoljuk azt, hogy külföldön van a hívott fél, vagy a, ugyanabban az országban, mert ha ezen kell gondolkodni, akkor nem valódi egységes belső piacról beszélünk. Köszönöm. Eh, eh, eh, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Beltre úr az imént elmondott észrevételeket. Most egyrészt a panel bevonásával, és másrészt a képviselőkkel és a régiók bizottságával egy általános vitát fogunk tartani. A gazdasági szakbizottság tagjai nem tudnak körünkben maradni. Most a javaslat kapcsán szeretném elmondani a fontosabb észrevételeimet a barangolás témakörében elsőként. Én úgy gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen az elemzés. A barangolás alap szükséglet, egymással kapcsolatot kell, hogy tartsanak az emberek. És az utóbbi hét évben, ami alatt dolgoztunk ezen a témakörön, arról volt szó az által figyelmünk középpontjában, hogy legyen egy felső határ, volt a roaming 1, roaming 2, roaming 3-as megállapodás. És jó ideig egymást követhetik a különböző roaming rendeletek, rendelkezések, hogy folyamatosan csökkenjenek az árak. Hogyha egységes távközlési belső piacról szeretnénk beszélni, akkor ez nem szükségképpen jelenti azt, hogy csak a barangolás teljes eltörlésével alakulhat ki ez az egységes távközlési piac, hanem egyértelmű gazdasági hatásról van szó, ez az állampolgárok zsebére megy és jelképes üzenete van annak, hogyha megszűnik, vagy megszüntetjük ezt a korlátot. Ez egy rendkívül kézzel fogható akadály, és a megszűnése is az lenne. Hogyha az ember elhagyja az ország határokat, akkor visszafogja a telefon használatot, vagy a táblagép használatát. Tehát önkorlátozásokkal jár, bele kell gondolni, bonyolítja az életet, és így tovább. Szemben azzal, hogy az életet könnyebbé tennénk az emberek számára, hogy élvezetes élmény lenne számukra az unión belüli utazás. Ennek a lehetőségét kellene megteremteni. Például a wifi az egyik lehetőség a díjaknak a csökkentésére. Mindannyian átéltünk már olyan helyzeteket, amikor ezeket az eszközöket nem tudtuk könnyen igénybe venni a magas költségek miatt, mondjuk Portugáliából, Görögországból, Németországból, Lengyelországból, Svédországból hazatelefonálva az éppen ott tartózkodók, vagy a táblagépüket adatforgalomra használva, mondjuk le akarnak valamit tölteni a gépükre ne kelljen aggódniuk a díjak miatt. Tehát, hogyha ez bekövetkezik, akkor az emberek elkezdik majd másképpen látni ezt az egész történetet, és az egymással való kapcsolattartásnak a könnyedsége érződik majd. Tehát ez kell legyen az új norma, ebbe az irányba kell előre haladni, és a belső piacot így tudjuk megerősíteni megszilárdítani. Ennek pedig óriási gazdasági előnyei lesznek a jövőben. Elsősorban a felhasználók számára. Ehhez politikai döntést kell majd egy adott ponton hozni. Egyszer is mindenkorra ki kell nyilvánítani azt, hogy a jelenlegi rendszernek véget akarunk vetni. Erre van most már szükség, miután csak nem 7 éve szabályozgatjuk ezt a területet. Először is jogbiztonságot kell teremteni, ez az egyik alapelv. Ez egy ránk váró feladat, valamikor a jövőben egy ponton végre kell hajtani. Meg kell néznünk, hogy milyen jogi előírások, milyen jogszabályok léteznek, hogyan szabályozzák ezt a területet. Nem mondhatjuk, hogy jó, persze remek, akkor holnap reggelre megszüntetjük a roaming felárakat. Nem lesz barangolási díj. Egy évvel ezelőtt fogadták el a jelenleg hatályos rendeletet, tehát nyilván egyik napról a másikra nem lehet intézkedni, a jogbiztonságot meg kell őrizni. Emiatt is 2014-15-16-os keretben gondolkodtam, mert úgy gondolom, hogy ez az észszerű. Azok, akik a szolgáltatásokat kidolgozzák, tehát a vállalatok, a társaságok, a vállalkozások kellő átmeneti időt kapnak, hogy megemészszék ezt a változást, és a keretirányelvben és így érdemes megfontolni ezt a területet így célszerű szabályozni. Miért rendelkeznénk például most a decoupling témáról, a különböző szolgáltatások szétválasztásáról, hogyha amúgy is bejön ez a nagyobb horderő változás. Tehát a 2014-es időkeret, illetve a roaming újra szabályozása 2017-ig elképzelhető, hogy teljesen felesleges, hogyha egy nagyobb léptékű átalakításban gondolkodunk. Tehát 2016-ra kellene előre tekinteni, és úgy fejleszteni a rendszert, hogy erre fel legyen készülve. hogyha jól működik a rendszer, akkor ez egy érdekes alternatív, és lehet, hogy amúgy is kikerülnek ebből a roaming felárak. Meg kell néznünk, hogy a részletek hogy alakulnak, hogy működnek eh, egymással ezek az elemek. Ki kell tűzni a határidőt, amikor véglegesen megszűnnek a barangolási díjak. Azután a nagykereskedelmi elszámolási maximumot is felül kell vizsgálni, és ennek megfelelően átalakítani a többi elemet. A jelentésemben én azt fogalmaztam meg, hogy 2015. decemberében felül kellene vizsgálni ezt a felső korlátot. A nagykereskedelmi ármaximumot. egymással így kapcsolódik össze a nagy kerelszámolás, illetve a roaming. Elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem, de szerettem volna részletesen kifejteni az álláspontomat. Rafael Salvador. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, néhány apró, rövid, velős, lényegbevágó megjegyzésem lenne. Érdeklődve hallgattam a fogyasztói szervezet eh, részéről eh, itt lévő meghívó eh, vendégünket. Tudjuk, hogy vannak integráltabb piacok, mint az európai, itt van például Amerika, csak egyet említsek. Az elnök asszony említette az egységes belső piacot és az abban rejlő gazdasági gazdasági lehetőségeket. Ugyanakkor a barangolás, a roaming az politikai kérdés is. A roaming 3-ast azért fogadtuk el, mert akkor az európai polgárok kézzelfogható módon tapasztalhatták meg a roaming 3 hogy mit tehet értük Európa. Nyilván sokan sajtottak fel, végre valami hasznunk van ebből az Európai Unióból. Ezt értem én a politikai dimenzióján eh, a roamingnak. Ez nyilván az európai eh, politikai dimenziót is erősíti. Pilár említette a jogbiztonság kérdését. Valóban nem lehet minden nap eh, hogy egyik napról a másikra változtatni a szabályokon, a határidőkön. Ez nem megy, így nem várhatjuk azt a szolgáltatóktól, hogy hosszú távú beruházásokat eszközeljenek. A szolgáltatóknak több pénzre van szükségük, ezt viszont nem szabad tőlük elvenni, ezt hagyni kell, hogy ez a pénz maradjon náluk. Lehet, hogy a jövedelem a bevételi oldalon csökkenne, csökkenés tapaszt, lenne tapasztalható a roaming díjak kieséséből, ugyanakkor a nagyobb fogyasztás miatt, mivel az emberek szívesebben telefonálnak, mondjuk az unión belül, amikor utaznak az emberek, általában kikapcsolják a mobiltelefont, és ha okos telefonjuk van, akkor wifi-t keresnek, wifi-n keresztül próbálnak telefonálni ha nem lennének roaming díjak, akkor lehet, hogy innen lehetne pótolni a kiesett bevételeket. Köszönjük Salvador ezt az érdekes felvetést a képviselőtársaimtól. Van-e esetleg ezen a ponton kérdés? Ha nem, akkor meghívott előadóinknak adnám vissza a szót, mielőtt az utolsó részre a meghallgatásnak tovább lépnénk. Először talán érdemes lenne az utolsó kérdésre válaszolnom pótolná a kieső bevételeket a megnőtt használat. A hívások esetében nem, az adott forgalom esetében talán. Egy hatástanulmányt végeztek az Európai Bizottság számára 2012-es évben. Stefan Hördnig csapata vezette ezt. A, az igény elaszticitás, hogy egy ilyen szak kifejezést használjak, nem mínusz eh, egy volt, kevesebb, mint mínusz egy, nulla, mínusz 0,7 százalék. Ez mit jelent? Ez azt, hogy egész egyszerűen volumenben eh, nem lehet, a megnövekedett eh, hívás volumennel nem lehet a kiesett jövedelmeket, bevételeket pótolni. A 2011-es adatok alapján volt egy olyan elemzés, hogy ha csökkennek az árak, akkor az emberek többet telefonálnak, és az egyik a másikat kiegyensúlyozza. Azóta azonban jelentősen csökkentek a barangolási díjak, úgyhogy már ugyanez az elemzés nem áll. Még egyszer mondom, az adatforgalom esetében jóval optimistábbak a kilátások vagy a becslések, mint a, mint a hanghívás vonatkozásában. Köszönjük szépen! Van-e valakinek eh, hozzá fűzni valója ezen a ponton? Köszönöm szépen! Megragadom a lehetőséget, és spanyolul beszélek. Tulajdonképpen csak a következőket szerettem volna elmondani azzal kapcsolatban, amit Delga Sziló asszony mondott. Először is teljes mértékben egyetértek azzal, hogy hogy a barangolási díjak megszüntetése szimbolikus értékkel bír, de hát ennek az éremnek van egy másik oldala is. Most legyen szó franciákról, spanyolokról, és mindegy, hogy kiről van szó, a nemzetközi hívások, a határon átnyúló szolgáltatások fontosak mindenki számára a belső piacon. Természetesen a jogbiztonságot is támogatjuk, ez is egy fontos érv, és az iparák számára a tervezhetőség is fontos, de hát de ez még mindez nem ok arra, hogy azt mondjuk, hogy a szétválasztás nem összeegyeztethető a barangolási díjakkal. Úgy gondolom, hogy nagyobb versenyt kellene generálnunk a belső piac, ugyanúgy, ahogy a hazai piacon is. És akkor az utolsó felvetéshez kapcsolódva az elnök asszony nem mondja, hogy ez attól is függ, hogy a szétválasztás hogyan valósul meg, hatékonyan tud-e majd működni, vagy sem, de azt most még nem látjuk, hanem ki kell várnunk. És hogy ezt fel tudjuk mérni, hát ehhez kell némi idő. A jogbiztonság az, az egy másik kérdés. A jogbiztonság azt jelenti, hogy megfelelő határidőket kell kitűznünk, az alkalmazkodás, az összehangolás tekintetében megfelelő határidőket kell szabnunk, de ami a szétválasztást illeti, hát ezzel kapcsolatban nem tudjuk, hogy milyen eredményekre számíthatunk. A nemzetközi hívások az egy megint egy külön téma, hiszen az egy nem szabályozott piaci terület. Meg korábban is elmondtam, hogy, hogy a gazdasági szempontok különösen fontosak, ezért a költségeket csökkentenünk kell valamennyi polgár számára, de a jelképes értéke ennek a lépésnek szintén nem elhanyagolható. De én gazdasági szempontból sokat várok ettől a lépéstől. De hát nyilvánvalóan egy politikai döntés fog születni, ez, hogy most akkor a business as usual tovább megye, vagy pedig vagy lépünk-e, ha folytatjuk az eddigieket, akkor, akkor ez azt is jelenti, hogy a kínálkozó lehetőségekkel nem élünk, és a polgárok szemre továbbra is felesleges díjakat vezetünk be. Most pedig a bizottsági osztó, majd a régiók bizottságai, jelnek képviselői, és még van egy kis időnk, 18 óra 30-ig, a bizottság és a régiók bizottsága biztosan nem kívánnak 18.30-ig szót kapni, tehát ezt követően e, valószínűleg lesz még lehetőség további hozzászólásokra, de először is akkor a bizottság kapja meg a szót. Tisztelt előadó, asszony, árnyék előadó, képviselők, hölgyem és uraim, köszönöm szépen a meghívást a ma esti eszmecserére, és amikor megköszönöm a meghallgatás lehetőségét, akkor ezt nem udvariaságból teszem, általában ezek el szoktak hangzani, ezek a megszokott köszönetnyilvánítások. De a bizottság részéről nem csak én, hanem a kollégáim is általában ezt komolyan szoktuk gondolni. Nagyon-nagyon hasznos volt a nap. Számos jegyzetet viszek magammal, amelyeket majd áttanulmányozok, feldolgozok, meg kell, hogy emészszük az itt elhangzottakat, és a tegnapi imkó meghallgatáson is hasonló hasznos adalékokat kaptunk. És teljesen őszintén mondom, hogy köszönöm szépen a lehetőséget. Amikor Cruz bizottsági alelnök előterjesztette a, az összekapcsolt kontinens elképzelést, akkor azt mondta, hogy én hiszek a demokratikus eljárásban. És biztos vagyok benne, hogy a demokratikus eljárás javítja majd a javaslatunkat, ezért is vagyunk ma itt. Tettünk egy kiinduló javaslatot, és valamennyi érintettel együtt közösen szeretnénk hozzájárulni ennek a továbbfejlesztéséhez. Biztos vagyok benne, hogy a társjogalkotók a maguk ismérveit ehhez hozzátéve sikerre viszik ezt az együttműködést. Tehát ebben a szellemben vettünk itt részt az eszmecserén, és a parlament illetve a tanácssal folytatjuk meg a közös munkát. Az Európai Tanács már is megfogalmazott egy nagyon fontos kijelentést ezzel az összekapcsolt kontinens felé vezető folyamattal kapcsolatban. Azt mondta a tanács, hogy Európa számára ez egy elsőbséget élvező, rendkívül fontos kezdeményezés, mert ezt teszi lehetővé az európai gazdaság digitális válását, illetve az európai fellendülésnek a záloga. Ebből lesz a növekedés, ebből teremthetők a munkahelyek. Aztán a két előadó jelentései adták a következő lépést. Az IMCO, illetve az ITRE valóban profi jelentéseket készített erről a témáról, és nagyra értékelem, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült ezt összeállítani az árnyékelő adókkal együtt. Tehát nagyon szépen köszönöm valóban az eddigi munkájukat. Őszintén szólva a tegnap történtek, de a mai eszmecsere is komoly előrelépést hozott az összekapcsolt kontinens csomag ügyében. Vitatottnak bizonyult ez a csomag. Már az előterjesztése előtt is vitatták, sokan kételkedtek a hasznosságában. Egyesek még kis karikírozták a negatívumokat. És ma, remélem jól hallottam, több nyelven is belehallgattam, hogy biztos lehessek a dolgomban, azt tapasztaltam, hogy itt összetartanak a vélemények, és pozitívan értékelik a javaslatot. A bereknek a hozzájárulását különösen fontosnak tartom, rendkívül pozitív volt, úgyhogy hálásak vagyunk a berek szelep vállalásáért kritikus szerepet visz egyébként a berek, máskor, mert nem lenne független szervezet. És rendkívül konstruktívan működik együtt ebben a folyamatban, úgyhogy köszönöm szépen. Az érdekeltek és rendkívül konstruktívan járultak hozzá a vitához. Tehát a parlament előadója, árnyék előadója, nagyon-nagyon sok megfontolni való észrevételt adott, és a konstruktív hozzáállás jellemezte mindezeket. Néhány konkrétumra szeretnék most kitérni. Azzal a jogfenntartással, hogy nincs felhatalmazásom kompromisszumokat javasolni, vagy kompromisszumokat kötni. Tehát ezzel a fenntartással ismernek engem, úgy gondolom, igyekszem a lehető legpontosabban, célra törőbben megfogalmazni az, a válaszaimat. Amire felhatalmazásom van, az az, hogy a bizottság nyitott és rugalmas lesz az eljárás során, tehát meghallgatjuk az észrevételeket, igyekszünk gyors kompromisszumokat találni. Ezt garanciának is vehetik. A Krúz alelnök azt mondja, ezt már el is mondta, és szeretem volna most megismételni. Ami pedig a ma elhangzottakat illeti, a konkrétumokat tekintve. Én úgy látom, hogy széles körben abba az irányba tartanak a vélemények, hogy fontos a javaslat, illetve a hálózat semlegesség és a spektrum felhasználás tekintetében jó alapvetően a javaslat, ezt nagyon fontosnak tartom. Láttam már az előadó jelentésében is érdekes elképzeléseket. Tegnap és ma újabbak merültek fel, és összességében kiválónak látom a további együttes munkának az alapjait. Előre tudunk majd lépni, és ez egy nagyon fontos eredmény. Az egységes engedélyezés rendszere. Ez ügyben azt szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság nem elkötelezett érzelmi alapon egy konkrét javaslat vagy megoldás mellett. A cél az, hogy a szolgáltatók tudjanak működni, megszerezhetők legyenek az engedélyek, ne legyen túl magas ezeknek a költsége, ne tudják a vállalatok zsarolni a tagállamokat, se fordítva. Tehát a tagállamok súlyos kötelesség szegés esetétől eltekintve ne tudják fegyverként alkalmazni az engedélyeket. És ez teszi lehetővé, hogy Európa egész területén tudjanak szolgáltatásokat nyújtani a társaságok. Az előadó javaslatot tett az egyszerűsítésre, és a Berek is támogatja ezt, úgyhogy meg kell vizsgálnunk ezeket a felvetéseket abban a szellemben, amelyet már említettem korábban. Tehát a cél az, hogy eredményes legyen az eljárás. A szolgáltatásra kapjanak engedélyt a társaságok, mindenhol tudjanak szolgáltatni, és minél gyorsabban, minél hatékonyabban. A vitanyomán kibontakozott jó elképzeléseket mi nagyon komoly meg fogjuk fontolni. Úgyhogy üdvözlendőnek tartom ezt a vitát ebben az értelemben is. Aztán a nagykereskedelmi vagy társszolgáltatói termékeket illeti, ezt csak ismételni tudom, mert többször megtettük ezt már, de érdemes még egyszer elmondani, hogy a javaslatban semmiképpen nem szerepel olyasmi, ami arra utalna, hogy a bizottság egyik vagy másik megoldást kiemelten kezelni, vagy elkötelezett lenne mellette mi a szabályozó hatóságra bíznánk az adott tagállami helyzet függvényében, hogy milyen megoldást tart jónak. Legyen arányos, illetve a jogorvoslati lehetőségek és az alternatív jogorvoslati lehetőségek között döntsenek a körülmények. De szó sincs arról, hogy egyik vagy a másik kellene, hogy érvényesüljön egyedül. Aztán egy másik téves elképzelés a javaslattal kapcsolatban, hogy egyfajta egyen megoldást erőltetne. Semmi ilyesmi nem szerepel benne. Az szerepel ellenben, hogy működjünk együtt egy közös bitstream vagy virtuális termék bevezetése érdekében. Ez fontos az üzleti körök számára, de vannak még egyéb célközönségek is, például a közigazgatás, illetve a számítási felhő és a virtuális termékeknek úgy általában a megfelelő piaca Hogyha nincs európai szabályozás, akkor annak költsége van, mondtam el korábban, és pontosan ezt orvoslandó terjesztett elő a bizottsága maga javaslatát. Örülünk, hogy a berek kész az együttműködésre, konstruktív szellemben meg kell tárgyalnunk majd ezt a kérdéskört. Önkritikával kezdve, ezt már régen meg kellett volna tennünk. Nem történt meg, rendben, de most már akkor történjék meg kerítsünk rá sort. Mert hogyha ez ismét kikerül a képből, akkor megint veszítünk két évet. Tehát kell legyen középút. Az összekapcsolt kontinenssel elindul ez az eljárás, és aztán a szabályozó hatóságok zárják majd ennek a folyamatnak a, a végét. Ez az egyik forgatókönyv, amely egyébként nem a javaslat forgatókönyve, de ez is egy lehetőség. Úgyhogy ennél többet nem mondhatok, mert nincs el felhatalmazásom, de megvitathatjuk. Aztán melyik termék vagy megoldás válhat normává ebben az ügyben, azt gondolom, hogy nem ebbe az irányba kellene tovább a vitát. Az irányítás ügyében világosá szeretném tenni, hogy a célunk az, hogy erősítsük a bereket, és egy nagyon ütőképes, független bereket szeretnénk látni. Tehát e tekintetben üdvözlendőnek tartom a berek elnökének a nyilatkozatát. És a következő plenárison a Berek állandó elnökének a megválasztásáról lesz majd szó, mégpedig úgy, hogy a Berek maga válaszol elnököt. Hát nagy érdeklődéssel várom ezt a vitát illetve a bereken belüli munka eredményét. És az erre vonatkozó javaslat majd elkészül, a parlament és a tanács ezt figyelembe veheti majd. Aztán a barangolás témakörben én örülök az előadó javaslatának, hogy vessünk véget a roamingnak. A bizottság erre törekedett. Ezt kértük, sürgettük idáig is. A parlament állásfoglalása is erre irányul. Krusz eh, alelnök szintén ezt fogalmazta meg. A roaming ügyben egyszerűen elfogadhatatlan és elképzelhetetlen, hogy külföldön ki kelljen kapcsolni a mobilunkat, vagy a táblagépet. Mi lesz az autókkal? Akkor leáll az autók gyújtása majd a határon? Tehát ez megengedhetetlen. És a, a roaming egyszerűen a múlt relikviája a múlt emléke. Ezt egyértelművé kell tenni. És um, nem értve egyet néhány hozzászólóval, én úgy gondolom, hogy a roaming beszüntetése nem vezethet bonyolultabb szabályozáshoz, hiszen ez paradoxon lenne, hanem az lenne a lényege, hogy a nagykereskedelmi elszámolást, illetve az árszabályozást egyértelműbbé kell tennünk, máskülönben félresiklik ez a folyamat. Úgyhogy várjuk az ágazat résztvevőnek a javaslatát a roaming eltörlésére. Azt majd lehet fejleszgetni. Én úgy gondolom, hogy a roaming megszüntetése érdekében nem egy jó elképzelés az, hogy a szabályozó hatóság nyomása kelljen ehhez feltétlenül, különben nem megy. Egyértelműen, hogy liberalizált a piac, nem is akarjuk módosítani ezt a piaci működési elvet. a javaslatunkkal átláthatóvá szeretnénk a piacot tenni, illetve az erőfölény nyel szemben a gyengébb oldalt szeretnénk védeni, tehát a fogyasztót. A voiceover IP szolgáltatásokhoz hasonló lehetőségek léteznek, de nem kellően ismertek egyes országokban a lakosság 60%-a is akár elfogadhatatlanul magas díjakat fizet európai utazásai során. Vilniusban vagy Portugáliában 1,2 euró a költség a fogyasztó számára, miközben az önköltség 3 cent. És azt hiszem, hogy Börk nagyon jól mondta, hogy amennyiben a parlament nem egy ármaximum intézkedést irányozna elő, az lenne megfelelő megoldás. Tehát átláthatóságra van szükség, ez a, ez a célkitűzés, és a berek is ebbe az irányba dolgozik. Majd köszönöm szépen. Move to next, uh, which is the Committee of the Region Representative. Just let me uh, tell you something. I miss Of course, I mean... El kell mondjak valamit. Biztos vagyok benne, hogy végül a javaslat kiváló lesz, de mégis mondanom kell valamit. Az ipar diktálta megoldásokkal kapcsolatban mindig vannak fenntartásaim. Nem azért, mert a, nem akarjuk, hogy ne szóljanak bele, nem. De a választóknak, az állampolgárnak nem mondhatjuk, hogy ez egy zökönmentes folyamat lesz, majd ide vezet, és így megy, úgy megy, de hát kezdjük így, azért mert a, a, a nagykereskedelmi eh, elvárások szerepelnek az én javaslatomban, de, de egyértelmű eh, üzenetet kell küldenünk azzal kapcsolatban, hogy mikor kezdődik el ez a folyamat. Szerintem egy 7 éves kilátást 7 év múlva lesz, hogy valami, szerintem ezt nem fogják elfogadni a, a, az európai választók. Nem, ha, hiába mondjuk azt, hogy persze, mert az iparnak át kell állnia, és, és hogy a jogszab, jogbiztonság egyében, és így tovább, és így tovább. Persze a, a nagy kereskedelmi szabályokat át kell, át kell gondolni, de az üzenetnek egyértelműnek kell e, lennie ez ügyben. A Rigó Bizottság nevében kérem mutatkozzon be, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadó asszonynak, Frank Zimmermann vagyok a Régiók Bizottságában előadója vagyok a távközlési csomagnak, és a bizottsági rendelet javaslattal én foglalkozom ott. Rendkívül örülök, hogy itt lehetőség nyílt számomra is, hogy ezt a sokféle hozzászólást meghallgassam, és aztán a mi eszmecserünkbe is, amennyire csak tudom, szeretném ezt majd felhasználni, amit itt hallottam. Hallottuk, hogy a, a, hogy a bizottság nyílt eh, vita során kompromisszkésznek mutatkozott, és szeretné az itt elhangzottakat is támogatni. Eh, szeretném bemutatni, elnök asszony, hogy mi hogyan közelítjük meg ezt a kérdést. Először is szeretnék azokhoz csatlakozni, például az EBU képviselőjéhez, de többiekhez is, akik feltették azt az alapvető kérdést, hogy valóban rendeletre van-e szükség valamennyi szabályozási kérdés esetében, vagy nem lenne jobb, hogyha már létező jogszabályi keretet fejlesztenénk tovább, annak érdekében, hogy realisztikus lépéseket tudjunk kitűzni a harmonizáció és a fragmentáció megszüntetésének kérdésében. Tehát jó lenne, hogyha realisztikusak lennénk, és talán jobb ma egy veré, mint holnap egy túzak, tehát néhány tagállam esetében nem ismertük el eddig eléggé az ő törekvéseiket, pedig lehet, hogy már az is elégséges volt. Ami pedig a frekvenciós spektrumot illeti, kérdés, hogy hogy a harmonizációt valóban szolgálja-e az, illetve a fragmentációt valóban megszünteti-e az, hogyha a rendelet eszközével élünk, és hogyha már most az egész területet Európai Uniós szabályozásnak vetjük alá, vagy nem lenne jobb, hogyha, ahogyan hallhattuk is néhány hozzászólótól, nem lenne jó, hogyha először is megnéznék, hogy most hogy működik a frekvenciálosztás, hol hatékony már jelen helyzetben is, hol lehet még tovább fejleszteni ezt a kérdést, hol lehet uniós szinten előnyöket kidolgozni, és akkor ebből kiindulva eh, kidolgozni a szabályozást, és aztán majd a többi területre is kibővíteni ezt a szabályozást, a, és a közös fejlődést lehetővé tennénk ezzel a tagállamok számára. Például, hogyha hogyha a különböző műsorszolgáltatók hajlandók lennének esetleg lemondani bizonyos frekvenciákról, akkor lehet, hogy ott ezeket a frekvenciákat másra is hasznosíthatjuk, de hát ezt meg kell várnunk, nem lehet elsietni ezeket a dolgokat, és már most feltételezni, hogy valóban ez így fog történni, és már most szabályozni ezt, ami még be sem következett. És aztán a spektrum politikával kapcsolatban felmerül az a kérdés hogy valóban szükséges-e és észszerű-e, hogyha 20 éves engedélyeztetésből 30 éves engedélyeztetést csinálunk, hiszen Németországban például inkább rövid, leszeretnénk rövidíteni a spektrumhasználati jogok időtartamát. Hát a nyílt internet esetében is jó lenne, hogyha nem túl hosszú felhasználási jogokat biztosítanánk a felhasználóknak, hanem rugalmasabbá tennénk ezt a frekvencia piacot. Nem tudom, hogy ezt kizárjuk helyből, hogy, hogy lerövidítjük a engedélyezési időszakokat. Aztán a hálózat semlegesség kérdése. Egy kicsit az az aggályunk, hogy azáltal, hogy a hozzáférést szolgáltatók és a többi szolgáltató között eh, megállapodásokat teszünk lehetővé. Hát itt azért angályos az, hogy vagy lehet, hogy itt a, a, a, a nyílt internet kárára összefonódások jönnek létre, és hogyha már itt, itt szabályozási javaslattal élünk, akkor nagyon pontosan meg kell határozni azt, hogy a végfelhasználók milyen jogokkal bírnak, és hogy hogyan lehet biztosítani a megkülönböztetésmentes hozzáférést valamennyi tartalomhoz az interneten keresztül. Tehát itt nagyon egyértelmű szabályozásra van szükség, de ezt én még nem látom a, a rendelettervezetben. Remélem, hogy itt még egyértelművé válik a szabályozás. Hát nem szeretnék most hosszan belemenni valamennyi témába, mert az első véleményünk kidolgozása során számos ponttal, elemmel foglalkoztunk, és majd a régiók bizottsága jelentését ugye a parlamentnek is eljutatjuk és a bizottságnak is, és hát nyilvánvalóan az eszmecserén elhangzottakból néhány elemet viszont fogunk ott látni. Mi ugye ajánlással a, a, szeretnénk élni, és szeretnénk, hogyha a mi álláspontunkat is figyelembe vennék esetlegesen a döntéshozatal folyamán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a hozzászólást. Köszönjük a bizottságnak, illetve a régiók bizottságának a az észrevételeket. Még mindig van egy kis időnk a közönség számára, tehát ezt most önöknek szeretném fenntartani. Hogyha szeretnének reagálni az elhangzottakra, vagy kérdésük lenne, akkor kérem, önök jösszök, kérem mutatkozzon be. François Lemegre a nevem és egy olyan cégnek dolgozom, a Cogent Communications cég dolgozója vagyok, valószínűleg legtöbben nem is hallottak erről a vállalatról. Egy tier 1-es első szintű internet szolgáltató vagyunk, hálózatra összpontosítunk az USA Mexikó irányába, és 37 országban vagyunk jelen, többek között az uniós 28 tagállamban is. Az internet nagy nyalábjait használjuk, a gerinc hálózatot. Az internet ugye hálózatok hálózata, tehát ennek a fényében nézhetjük, hogy ki, mekkora. Mi vagyunk a legnagyobb összekapcsolt hálózat a világon. Néhány szóban engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a lehetőséget, hogy részt vettem itt a vitában. Azt kéne mindenkinek látni véleményem szerint, hogy az internet egy kicsit olyan, mint a vízesés. Tehát fölül vannak a nagy vízfolyamok, ahol nincs semmiféle dugó vagy zsúfoltság, az átlagos kihasználtsága a hálózati kapacitásnak tulajdonképpen 20% körül van. Háromszor ekkora forgalmat is elvinnénk simán erőködést nélkül, és nem kéne kapacitást bővíteni. Akkor, amikor korábban a nyílt internet kapcsán zsúfoltságról beszélnek, akkor hát igazából nem tudok ezzel mit kezdeni. Csak az elérési szolgáltatók hálózata zsúfolt, az internet egészet rendben van, nem kell miatt aggódni. Hogyha az internet valódi gerincét el tudjuk érni megfelelő kapacitással, akkor ott a tartalom problémamentesen elérhető, és mindenki, minden fogyasztó szabadon tölthet le adatokat. Amikor hálózatfelügyeleti kérdésekről beszélünk, illetve hálózatfelügyeletről, menedzsmentről, ennek az a premisszája, hogy régen nem volt elég a kapacitás, tehát el kellett dönteni, hogy mi fontos, mi számít kevésbé. És esetleg csúszhat a kevésbé fontos tartalom. Ha van kellő sávszélesség, akkor nincsen zsúfoltság. Ez azt jelenti, hogy nem kell a hálózatot menedzselni, úgymond. Ez műszakilag azt jelenti, hogy az internet magjáról van szó, tehát mi itt tevékenykedünk. Ott megvan a kapacitás, javul a technológia, mégpedig olyan sebesen fejlődik, hogy a sávszélesség gyorsabban nő, mint hogy ki tudnánk használni 40 gigás, 100 gigás kapacitásokról hallunk, tehát elképesztő hullámokban jön a kapacitás bővülés. A zsúfoltság a hálózat felügyeletnek a központi kérdése. És minél lejjebb haladunk, említettem ezt a vízesés elvet, amikor a hozzáférési ponthoz, az összekapcsolódási ponthoz jutunk a szolgáltatók között, ez még rendben, és aztán jönnek a regionális, kiterjedtebb lakossági hálózatok, fogyasztói hálózatok, ott növekednek a problémák, mert ott lehet, hogy a sebesség valóban kívánni valókat hagy maga után. És a, azért kértem a szót, mert szerettem volna elmondani, hogy az összekapcsolódási szinten, tehát az úgynevezett wholesale vagy nagyker összekapcsoló, összekapcsolódásnak a szintjén, én úgy gondolom, hogy a zéró tolerancia a megfelelő megközelítés a bizottság részéről, mert ahol nem megfelelően működnek a dolgok, ott egyszerűen csak be kell verni egy-két szöget, össze kell kötni néhány drótot, és megoldódnak a problémák. szerettem volna ezt megfogalmazni fő mondani valóként. Tehát nincs semmiféle mentség arra, hogy az összekapcsolódási szinten a kapacitással gondok legyenek. Ami a derek, bereket illeti, a nemzeti szabályzó hatóságok meg kellene, hogy vizsgálják a vízesés egészét, az úgynevezett kaszkád eh, effektusnak minden szintjét. A szolgáltatók közötti szinten nem lehet semmiféle probléma, az elérési szint az ugye más tészta. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a hozzászólást. Még 6 percünk van, nem több, nem kevesebb. 6 perc múlva be kell fejeznünk. A Régió bizottsága részéről. Georg Ebert a Német Gazdaságkutatási Intézetet képviselem, Berlinből érkeztem, és szakértője voltam a régiók bizottságának, amikor ezt a jelentést kidolgozták. Arra szeretnék utalni, hogy az a probléma, hogy hogyan lehet az innovációt ösztönözni, hát a távközlés esetében is felmerül ugye Egyesült Államokban ugye a vezeték nélküli internetszolgáltatás eh, lehetővé tétele csak a, a spektrum kibővítésével valósult meg. Ugye itt a, a Wi-Fi esetében most már 3 gigabit-et készítjük elő, és hát a, az a helyzet, hogy itt is a frekvencia egyre inkább szűkösebbé fog válni, tehát az adat eh, forgalom elsősorban a, wifi hálózatokon keresztül fog megvalósulni, és ki kell építeni ezt a hálózatot, és tulajdonképpen ez lesz a kedvezőbb megoldás. Itt ez azt is jelenti, hogy egyensúlyt kell teremteni a nyílt, a wifi hálózat és a mobil hálózatok között annak érdekében, hogy hogy tovább lehessen fejleszteni ezeket a rendszereket. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor mesterséges szűk keresztmetszeteket fogunk teremteni, a wifi tekintetében láthatjuk, hogyha mit tudom én, tíz router együtt működik kis térségen belül, akkor a szolgáltatás minősége drámaian csökkent, tehát a nyílt spektrumot e, ugyanúgy figyelembe kell venni, mint a, azokat a frekvenciákat, amelyeket engedélyeztetni kellett. Köszönöm szépen, azt gondolom eljött az ideje, hogy lezárjuk a mai eszmecserénket. Egyetértek azokkal, akik arról szóltak, hogy mennyire hasznos volt ez a mai vita. Számomra is nagyon gyümölcsöző volt ez az eszmecsere, és valóban köszönetet szeretnék mondani a mai részvételükért. Köszönöm szépen!